Dear colleagues, let's start our meeting. Tisztelt kollégáim, kezdjük el az ülést. Szeretnék minden kollégámat megkérni arra, hogy foglaljon helyet. Először is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit ezen az eszmecserén. A ma délután folyamán az európai szemeszter ciklusáról fogunk eszmét cserélni. Nagyon fontos pillanat érkezett el, ahol az európai szint és a nemzetközi szint közötti kommunikáció és vita különösen fontos nagy jelentőséggel bír. Természetesen önök is tudják, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Olyan ö, eh, időszak van, ahol ugye a tanács által elfogadott, júliusban elfogadott ország specifikus ajánlásokat meg kell eh, valósítani, illetve bele kell dolgozni a nemzeti költségvetésekben. Ez mindez egy új eljárás szerint történik, ahol az Európai Bizottság nagyobb szerepet kap a korábbinál. Ugyanakkor elő kell készítenünk az új szemeszterciklus kezdetét is, a az éves növekedési jelentéssel és a többi hozzátartozó dokumentummal. Tehát nagyon fontos útelágadáshoz érkeztünk. Mint tudják, az Econ szakbizottság készített a 2015-ös európai szemeszteri ciklusról egy saját kezdeményezésű jelentést. Rozáti úr a jelentés előadója, akinek majd nem sokára meg is adom a szót. Úgyhogy a mai vita célja az lesz, hogy a jelentés formális elfogadása előtt még véleményt tudjunk kérni önöktől is, annak érdekében, hogy aztán majd a 2015-ös ciklusról a bizottság felé is közvetíthessük a véleményünket, mielőtt gazdasági és költségvetési prioritásokat állítanak össze a következő évre vonatkozóan. mivel elég nagy számú képviselő érkezett a nemzeti parlamentektől, úgy döntöttünk, hogy e, minden parlament e, képviselő, minden parlamenttől egy képviselőnek megadjuk a szót, e, és megpróbálunk aztán természetesen, ha az idő engedi, egy tagállamtól több hozzászólónak is szót adni. 20 nyelven szólalhatnak fel a résztvevők, és a kártyá felemelésével jelezhetik, hogyha szeretnének hozzászólni. Kérem, hogyha illetve egy lista kitöltésével jelentkezhetnek szólásra, ugyanez vonatkozik az európai parlamenti képviselőkre is. Akkor a vita indításához most meg is adom Rozáti úrnak a szót, Kérem mutassa be a jelentését maximum 10 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon nagy elégedettségemnek adnék hangot, amiért most alkalmunk van a nemzeti parlamentek képviselőivel eszmét cserélni. Meg tudjuk velük tárgyalni az európai szemeszternek ezt a nagyon fontos kérdését. Az európai szemeszter ugye az az eszköz, a legfontosabb eszköz, amely koordinálja az európai szintű és a nemzeti szintű gazdasági tervezést. Egy sor dokumentumot már elnök úr is említett, a tanács és a bizottság készíti ezeket el. Tavaly decemberben készült el az éves növekedési jelentés. Ez egy olyan dokumentum, amely gyakorlatilag a további munkának alapoz meg annak érdekében, hogy aztán később el lehessen készíteni az ország specifikus ajánlásokat. Az éves növekedési jelentés alapján a bizottság nemzeti jelentéseket készít, és nemzeti stabilitási, valamint konvergencia programokat kér be a, a tagállamoktól. Ezeknek alapján a bizottság a tanács számára ajánlásokat készít el, amelyekből aztán ország specifikus ajánlatok készülhetnek. Elnök úr is elmondta, hogy júliusban készültek el ezek az ország specifikus jelentések. Az európai szemeszter ciklusában a mi feladatunk a jelentés elkészítése, illetve az ország specifikus jelentések értékelése. amely a július tanácsi tanácsban elfogadott dokumentumok alapján történik. Ezeknek az ajánlásoknak a célja az, hogy a tagállamoknak iránymutatást adjon nemzeti politikájuk alakításához, segítséget ahhoz, hogy a legnagyobb kihívásoknak meg tudjanak felelni, hogy végre tudják hajtani a legfontosabb stratégiai prioritásokat. Ezért az ország specifikus jelentéseknek tartalmazniuk kell azokat a fő prioritásokat, amelyeket az éves növekedési jelentés tartalmazott. Ahogy mondtam, az éves növekedési jelentés az egész ciklus elindítója az ország specifikus ajánlások két nagyobb területre vonatkoznak. Az egyik a költségvetési, illetve fiskális politika, amelynek a megreformált növekedési és stabilitási paktummal harmonizálnia kell. A másik pedig a strukturális reformok, amelyek a versenyképesség megőrzéséhez szükségesek, illetve ahhoz, hogy előbbre jussunk az, európai, az Európa 2020-as stratégia a kitűzött célok megvalósításához. Az specifikus ajánlások tükrözik azt a, azokat az értékeléseket is, amelyeket a parlament korábban készített, a korábbi értékelésekhez, illetve a korábbi ország, ország specifikus ajánlásokhoz képest most jobb a minőségük ezeknek az ajánlásoknak. Hadd említsek meg a jelentősnek mondható fejlődések között kettőt. Az egyik az, hogy az idén sokkal korábban készültek el, három hónappal korábban készültek el a tavalyihoz képest, és ez több időt ad különösen a nemzeti parlamenteknek, de általában a tagállamoknak is arra, hogy az ajánlásokat megvitassák, elemezzék, mérehatóan, és hogy ezeknek alapján olyan döntéseket tudjanak hozni, amelyek aztán az ajánlások megvalósításához hozzájárulnak. A második fontos változás az, hogy sokkal, összpont, sokkal jobban összpontosítanak az ajánlások a kulcsfontosságú prioritásokra. A bizottság megpróbálta elkerülni azt, hogy túlságosan szélesen fogalmazza meg a prioritásokat, igyekezett a kulcsfontosságú stratégiai kérdésekre koncentrálni. Én úgy gondolom, hogy bizottságnak ez az új megközelítése elnyeri a parlament támogatását is. Az ország specifikus ajánlások emiatt egy sor területen jobbak lesznek. Ugye az Európa eurozóna és az egész Európai Unió területén is mind a két intézmény úgy gondolja, hogy látszanak a, a fejlődés jelei, de ugyanakkor nagyon törékeny, nagyon labilis még ez a javulás. Nagyon szeretnénk, hogyha visszatérhetnénk a fenntartató növekedés ösvényére. Az ország specifikus ajánlások másik nagyon fontos része, amelyet szintén támogatunk, az a négy kulcsfontosságú prioritás területe. A befektetések támogatása, a növekedésbarát fiskális konszolidáció, a strukturális reformok, illetve a foglalkoztatási politikák támogatása. Ez az a négy olyan sarokkő, amelyre leginkább koncentrálni kell az ajánlások kidolgozása során. egyetértek abban a bizottsággal, hogy az ajánlások megvalósítása nem kielégítő a tagállamokban, sőt, hogyha nagyon nyíltan akarunk beszélni, akkor ki kell mondanunk, nem valósítják meg a tagállamok megfelelő mértékben az ajánlásokat. A 2014-es ajánlásokról azt tudjuk mondani, hogy ezeknek csak 12%-át valósították meg teljes mértékben, azon fölül 10-15 százalékuk az, amit részben megvalósítottak. Úgyhogy ez probléma, problémát jelent. Ezzel kapcsolatban nagyon szívesen meghallgatom majd a nemzeti parlamenti képviselők véleményét. Mit tudunk annak érdekében tenni, hogy az ajánlásokat nagyobb mértékben végrehajtsák? A strukturális reformok is szükségesek, ebben is egyetértünk a bizottsággal külön területeket használ, határoztunk meg, amelyeken ezeket fel kell gyorsítani. Ezek többek között a munkaerőpiac strukturális átalakítása, a belső piac működése előtt álló akadályok elhárítása, az áruk és szolgáltatások szabad áramlása előtti akadályok elhárítása. Ezen kívül szükséges van a strukturális reformokra a az államigazgatásban, az állami költségvetésekben, a társadalombiztosítási rendszerekben, illetve a nyugdíjrendszerekben. És akkor még csak néhány fontos dolgot említettem. Azt is támogatjuk, hogy a növekedésbarát fiskális konszolidáció támogatása nagyon fontos, különösen azokban az országokban, ahol igen nagy a mértékű az államadóság. aktívabb fiskális politikát, aktívabb adópolitikát ajánlunk a tagállamoknak, és azt ajánljuk, hogy kontraciklikus módon alkalmazzák ezeket a politikákat minden olyan országban, ahol megfelelő fiskális mozgástér van erre, és ahol az eladósodás mértéke jelentősen a 60%-os határ alatt van. Tehát a fiskális konszolidációval kapcsolatos ajánlások nagyon különböznek egymástól különböző tagállamokban. A külön ajánlásokról részletesen nem fogok beszélni, néhányat fogok csak ezek közül megemlíteni. Az egyik a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása minden vállalkozás számára, de különösen a KKV-k számára az Európai Stratégiai Beruházási Alap megalapítását itt különösen üdvözlendőnek tartom, hiszen ennek segítségével lehetőség lesz arra, hogy magántőke alapokat is be tudjunk vonni a beruházás támogatásába. A második terület pedig a vállalatok számára megteremtett jogi, illetve intézményi keret kérdése. A tagállamokat arra kérjük, hogy ezt fejleszék annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen az adminisztratív teher, és minél ösztönzőbb atmoszféra, minél ösztönzőbb körülmények között tudják a vállalatok végezni a munkájukat, és minél több munkahelyet teremtsenek. Elnök, még 30 másodperce van hátra. Igen, tehát az ország specifikus ajánlások nem megfelelő megvalósítása pontosan amiatt tapasztalható, mert a nemzeti hatóságok, a nemzetállamok, a tagállamok nem érzik magukénak ezeket a feladatokat. És gondolom, hogy ez is egy olyan kérdés, amit a vita során meg kell tárgyalnunk. Elnök, köszönöm szépen, kiváló hajszál pontosan betartotta a felszólalási időt. Elmondanám a nemzeti parlamentek tagjainak is, hogy új szabályok szerint dolgozunk, teljesen pontosan be kell mindenkinek tartani a számára kiszabott felszólási adót, teljesen automatikusan leállítjuk a beszélőt, amikor lejár az ideje. Elnézést kérek, hogyha emiatt néha szigorú leszek, és félbe kell valakit szakítanom. Az első hozzászóló maximum 5 percet kap, ez vonatkozik a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselőire is. Alfred Szántnak adom először meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, az eurózónában a növekedési ráták alacsonyak maradnak, ha ugyan néhány ágazatban már jobban, jobbakat tapasztalunk, de az országok helyzete még mindig sérülékeny a fejlesztést koordinálni kell a tagállamok között. Ezt a célt a 2015-ös programban is hangsúlyozták az ország specifikus ajánlásokon keresztül. A bizottság megpróbálta áramvonalasítani az ország specifikus ajánlások folyamat, előkészítésének folyamatát. Az ajánlásokról általában azt szokták mondani, hogy egyenetlenül hajtják végre őket, vagy egyáltalán nem is hajtják őket végre. Azt mondják, hogy ez azért van, mert a nemzeti parlamentek, a nemzeti kormányok nem érzik magukénak, sajátjukénak ezeket az ajánlásokat. Egy másik ok lehet az is, hogy nem világos, hogy a különböző ajánlások mögött milyen stratégia van, és hogy ez az európai fejlődés ösztönzésére szolgál-e, vagy az adott tagállam javára szolgál. Elemezni kell most ezeket az ajánlásokat annak érdekében, hogy hatékonyabb politikai eszközé tudjuk őket tenni. Nem csak azért, mert úgy tűnik, hogy az ered, azt az eredményt nem érték el, amelyet szerettünk volna velük elérni, hanem azért is, mert nem mindig megbízhatók azok a célok, amelyek alapján elkészítettük őket. Nagyon gyakran egy egyszerűsített elven alapulnak, mégpedig azon, hogy a strukturális reformok automatikusan jó hatással, fog, jó hatással lesznek majd a foglalkoztatásra és a növekedésre. Ugyanakkor például a munkaerő, munkaerőpiacon az új, ö, új állások, új munkahelyek nem feltétlenül jelentenek majd csak pozitív folyamatokat. Gyakran a szociális dimenziót elfelejtjük. A munkaerőpiac reformjaira túlságosan sokat koncentrálunk, és nem gondolunk arra, hogy ez munkavállaló személyes szintjén milyen követelményekkel, illetve milyen következményekkel jár. És nagyon sokszor látjuk a munkajog megsértését, a bizonytalan munkavégzések elszaporodásán. Tehát a munkaerőpiacnak, mint magának a megerősítése nem lehet egyetlen célja a strukturális reformoknak. A rejtett monopóliumok kialakulását és a bürokrácia elszaporodását, elharapozását meg kell előznünk, és a strukturális reformokat ennél szélesebben kell mm. tekinteni. A konvergencia az Európai Unió egyik legfontosabb célja. Sajnos még mindig nincsenek meg azok az eszközök, amelyekkel az észak és dél közötti egyre növekvő szakadékot be tudnánk zárni. Egy nagyobb uniót nem tudunk úgy elérni, hogyha egy megfelelően működő politikát nem alakítunk ehhez ki, és a gazdasági növekedéseket, a gazdasági különbségek csökkentését nem tudjuk megfelelő politikákkal elérni. Ha ezt meg tudnánk tenni, akkor a nemzeti kormányok, parlamentek is jobban magukévá tudnák tenni az ajánlásokat. Köszönöm. Stanislav Ozok következik. Az ECR frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Hölgyeim és uraim, néhány szót szeretnék szólni az ország specifikus ajánlásokról. Megvizsgáltam a jelentést, és a következő kérdéseket tettem fel magamnak. Mi képezte az egyes tagállamokban folyó munka alapját? Megvizsgáltam az ajánlások táblázatát, és most Lengyelországot vegyük például. Itt például arra vonatkozik a tábla, hogy mit valósítottak meg, milyen előrelépés történt a reformok területén. Kérdezném, hogy nemzeti szinten milyen tényezők alapján határozzák meg, hogy egy adott ajánlást megvalósítottak-e vagy sem. Lengyelország például a polgári jogi szerződések számát visszaszorította, és itt az szerepel, hogy nem történt előrelépés. Itt vannak eltérések nemzeti szinten, vagy pedig a gazdasági helyzettel magyarázható-e mindez. Tehát a kérdésem az, hogy a tagállamokban hogyan születnek a döntések, és a kormányok mennyire érzik felelősnek magukat, vagy mennyire érzik a saját feladatuknak, hogy ezeket az ajánlásokat megvalósítsák, amelyek egyébként politikai szinten úgy tűnik, hogy kötelezők, hiszen az Európai Tanács hagyta ezeket jóvá. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az új szabálynak megvan a hatása a várakozásokat felülmúlóan az Alde részéről Storvalds kollega. Itt van? Nem látom egyelőre az ALDE képviselőket, úgyhogy akkor Ah, yeah, I have seen, it's you taking the floor. Tehát akkor ön kíván szólni Maria Matthias nevében. Köszönöm. Először is elnézést kérek Marisa nevében, aki nem tudott ma eljönni. Várható módon mi meglehetősen kritikusan állunk az európai szemeszterhez, nem osztjuk azokat a pozitív véleményeket, amelyek a gazdasági fellendüléssel kapcsolatosan elhangzottak, sőt, a nemzetközi elszámolások bankja a közelmúltban is egy jelentésében a pénzpiacok visszaesésével számol. Nemzetközi mércével mérve is a strukturális reformok és a megtakarítások nem hozták a megfelelő eredményt, és a trojka is annak a várakozásnak adott hangot, hogy a görögországi közelmúltban elfogadott stratégia inkább a recessziót fogja erősíteni. Tehát a strukturális reformok folyamatos nyomást gyakorolnak a nyugdíjrendszerekre, a bérekre, és tovább mélyítik az esélyeket, vagy, vagy csökkentik az esélyeket, hogy az európai gazdaságok fellendüljenek. Ami az eurócsoportot illeti, egy nagyon érdekes elemzést kaptunk a német parlament elemző csoportjától. Ez szerint az eurócsoportnak nem is lenne joga olyan döntéseket hozni, mint amelyeket múlt hónapban meghozott, hiszen nincsen megfelelő jegyzőkönyv, átláthatóság és demokratikus legitimitása. És el kéne gondolkodni azon a problémán is, hogy hogy keletkezhetnek ilyen óriási export töbletek, miközben a deficiteket szankcionálják, tehát igazából szimmetrikusan nem történik semmi, például Németország esetében, hogy a belföldi keresletet, a belföldi fogyasztást ösztönözzék, miközben az államadóság kérdését elhanyagolják, hiszen láthattuk, hogy például Spanyolországban és Írországban ez volt a gyökere az euró válságának. És a közelmúltban nem látjuk, hogy megfelelő hitelezés történne-e. Itt már folytatunk egy vitát a tőkepiaci unióról, ugyanakkor viszont a pénzhiány, a hitelezések elmaradása is azzal függ össze, hogy nagyon szigorú strukturális reformok valósultak meg és gyakorlatilag az európai szemeszter olyan recepteket ismétel, amelyek a múltban sem működtek, és feltetőleg a jövőben sem fognak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a nemzeti parlamentek képviselői következnek. Az első hozzászóló Herbert Hirte, a német Bundestag részéről 5 percben. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőségért, hogy az európai szemeszterről néhány szót szólhatok. Legelőször is az Európai Bizottság véleményét támogatom, nevezetesen az európai szemeszter egy jó megközelítés, ugyanis elősz, elsősorban ahhoz járul hozzá, hogy a költségvetések konszolidálódjanak a tagállamokban. Ezt mi kifejezetten támogatjuk. Másrészt viszont ez nem azt jelenti, hogy nincs szükségünk, vagy nem kell támogatni a beruházási programokat. Minden esetre itt arányosságra van szükség a kitűzött célokhoz képest, tehát itt a fenntartható beruházásokra kell a hangsúlyt helyezni, és az egyéb beruházásokat nem tudjuk támogatni. Másodszorban komoly aggájaink vannak a tekintetben, hogy az európai szemeszter előírásai csak korlátozottan lehet el, ellenőrizni. Már elhangzott, hogy a megvalósítás hiányos, és ezen mindenféleképpen javítani kell. Harmadsorban, ami a költségvetési konszolidációt illeti, már erről is hallottunk. Itt az a kérdés merül fel, hogy egyrészt az adósságot csökkenteni kell, másrészt e, elképzelhető, hogy elkerülhetetlen az euró zónából való kilépés. Hogyha egy megfelelő választ, szakpolitikai választ lehet találni, akkor itt egy fizetésképtelenségi eljárásnak a beindítása lehetne. Sadle pénzügyminiszter már ezt a nyilvánosság elé is tárta, és ezt, ezeket a politikákat lehetne összehangolni. Ami pedig Németországot illeti, itt a német kereskedelmi mérleg többletével kapcsolatos kritikát egy kicsit fenntartással vesszük, és a közelmúltban az Európai Unió egy negatívumot fár el itt, másrészt ugyanakkor politikailag ez kevésbé lenne célra vezető. Az előttem szóló már említette, hogy a demokratikus legitimitás az eurozónában nem kielégítő, és szerintem ez nem így van. A tudományos körök sem osztják ezt, és a Bundestag többsége is ezt megcáfolja, hiszen az intézményeket többséggel hagyták jóvá. Köszönöm szépen egyelőre. Köszönöm szépen. És most szeretném megragadni a lehetőséget, hogy egy kérdést feltegyek. Itt most nem kritika, kritikáról van szó, de az a kereskede, illetve a folyófizetési mérleg többletével kapcsolatosan hangzottak el bizonyos vélemények, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan mit kíván hozzátenni. Meg tudnál ismételni még egyszer a kérdést? Tehát a kérdés teljesen egyetértek azzal, hogy nem kritizálhatunk egy tagállamot, ha többlet, export töblete van. Egy másik dolog azonban, hogy a szabályok szerint a folyó fizetési mérlegnél 6%-os a megengedett többlet, e fölött már egy makroekonomiai egyensúly hiány állna be. Tehát ezzel kapcsolatosan mi a véleménye? Pontosan ezt említettem, hogy a teljes gazdasági megközelítése a bizottság részéről nagyon egyszerűen ez egy pszichológiai szempont, hogy a makroökonomiát kritizálják. Ha a teljes gazdasági helyzetet értékelnék, és ezt negatívan értékelnék, ez nem helyes. És Németország számára is komoly aggály jelent, hogy ezt negatív fényben tüntetik fel, gyakorlatilag egy sikeres rendszert kritizálnak. Uh, next speaker, uh, Mark. Marco Valli a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Az FTD árnyék jelentéstevőjeként szólok most, és uh, én is megismételném csak, uh, amit a német többletről hallottak. Ez egy nagyon fontos kérdés, és ezzel már korábbi jelentésekben is uh, foglalkoztunk vagy korábbi dossziék kapcsán, ajánlások kapcsán még a tavalyi évben. A szabályt nyilván alkalmazni kell, de amikor nagyobb európai országokról van szó, akkor úgy tűnik, hogy a szabályok valahogy nem érvényesülnek. Tehát nem tudom, hogy a bizottság miért nem jár el. Ez egyensúlyhiányt eredményez, és ez visszavezet a monetáris unió egész kérdéskörére. Az eurozóna nem volt optimális, nincs egységes szabályrendszer, és az Európai Unió szétrobban emiatt a szabályozás hiány miatt. Szerdán is már hallottuk Juncker úrtól, hogy az unió nélkül nincs Európa. Tehát itt most azzal kéne foglalkozni, hogy mi menthető még. És egy higgadtabb helyzetet kéne valahogy teremteni ami pedig a német többlettel kapcsolatos eljárásokat illeti, illetve a holland eh, diából érkező információkat, ezek eléggé aggasztóak. A rugalmasság rendben van, de azt hiszem, hogy a tagállamoknak megfelelően kell végrehajtani a különböző szakpolitikákat, hogyha a teljes munka vagy foglalkoztatásra törekszünk. Ez kéne az európai politika középpontjába állni, állítani, és nem csak az inflációt. A strukturális reformok a liberalizáció ellen hatnak, mi sokkal inkább polgárbarát reformokat szeretnénk látni, jólét tehát biztosító reformokat. Láthattuk, hogy ezek a reformok például Görögországban mit eredményeztek, csak a szegénységet mélyítették, és sokkal károsabbak voltak a lakosság számára. Tehát szerintem fontos, hogy folytassuk a párbeszédet, feltárjuk a helyzetet a monetáris unióval kapcsolatosan, és el kell döntenünk, hogy mire törekszünk, és mennyire érvényesítjük a nemzeti érdekeket a regionális politika keretében is. Európa nem tudja teljes, ha ez a feladatot nem tudja teljesíteni, akkor kudarca vagyunk ítélve. Barbara Kapel. Köszönöm szépen. 2014-ben a, az ajánlásoknak mindössze 12%-át valósították meg a tagállamok, és tehát gyakorlatilag még egy negyede sem valósult meg. A jelentés tervezetben itt jó megoldási lehetőségek kínálkoznak arra, hogy ezt a számot emelni tudjuk. Talán például a nemzeti parlamentek szerepét kéne erősíteni az előkészületek során. Ez mindenféleképpen észszerű lenne, ezt több hozzászóló már említette, hogy a tagállamok is nagyobb felelősséggel rendelkezzenek, nagyobb hatáskörrel, és ezáltal az ország specifikus ajánlások megvalósítása javulhatna. Természetesen nem vagyok naív, és nem gondolom, hogy a tagállamok nem akarják megvalósítani a reformokat, ugyanakkor viszont vannak politikai megfontolások és választások közeletével, a jogalkotási időszak vége felé meglehetősen nehéz, fájdalmas reformokat megvalósítani. Szerintem az LKB e a parlament és a többi intézmény is egyetért abban, hogy növekedésre és munkahelyteremtésre van szükség, és éppen ezért a struktúrákat meg kell teremteni. És az ajánlásoknak a költségvetési konszolidációhoz is hozzá kell járulnia. Hogyha ezt sikerül elérni, és ezt Európa meg tudja valósítani, akkor a versenyképesség ismét helyre áll, a jelentéstevő említette, itt különösen azon tagállamokról beszélünk, amelyek olyan prioritásokra összpontosítottak, amelyek a beruházásokat ösztönzik, a strukturális reformokat, illetve a költségvetés stabilitás, stabilizációját. Tehát ezáltal javulhatna az ország specifikus ajánlások megvalósítása, és remélem, hogy a tagállamok a nemzeti akciótervek révén ez irányban fognak haladni. Köszönöm szépen. És akkor visszatérve még a nemzeti parlamenti képviselőkre, Katrin Kulmini, ha jól ejtettem, Finnországból. elnök úr. A bizottság iránymutatói a beruházások támogatására egyre több strukturális reformot igényelnek, és ez Finországra is igaz. Áprilisban állt fel az új kormány, és számukra is ez a fő prioritás. A bizottság Finországot elítélte a költségvetési hiány miatt. Ezekkel a, és hasonló problémákkal igyekszünk most megbirkózni az elkövetkezendő négy évben, a szociális és jóléti politikák is természetesen nagyon fontosak számunkra. Ugyanakkor fajdalmas intézkedéseket is foganatosítani kell a kiadások visszaszorítására, mégpedig 4 milliárd, ami elég nagy összeg egy ilyen kis ország esetében. 2021-ig az államadóságot csökkenteni fogjuk, és 2013-ban 10%-kal csökkennek a kiadások. Mindez természetesen a bürokrácia visszaszorításával kell, hogy járjon. De nem elegendők csak a lefaragások, sem Finország, sem Európa esetében. Új beruházásokra is szükség van, kulcsfontosságú projektekre, elsősorban a foglalkoztatás a digitalizáció javítása érdekében. E tekintetben sok erőfeszítést tettünk Finországban. Ami pedig a bizottság ajánlásait illeti, itt nagyon kurens témákról van szó, amelyekről a Finn Parlament is vitát folytat, strukturális reformok, munkaerőpiaci intézkedések vannak előkészületben, ezek eh, kulcsfontosságú kérdések egész Európa szempontjából. Az e- a nyári eh, fejlemények tükrében igyekszünk eh, Skandináviában részünkről mindent megtenni, és a bizottság ajánlásait teljesíteni hogy meg tudjuk valósítani a iránymutatókat, ugyanakkor viszont komoly kívásokkal is szembe kell, hogy nézzünk. Thank you. Köszönöm. Van még idő. Maradt még egy kis ide. Hogyha szeretné folytatni, hiszen 5 perce van. Paolo Guardieri az olasz szenátustól kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen. Osztom a, azt a nézetet, hogy Némi pozitív változás tapasztalható az ország specifikus ajánlásokban idén, és az európai szemeszter eljárásában. Maradtak még gyengeségek ugyanakkor. És jelentősen lehetne még továbbfejleszteni ezt az eljárást. Általános példaként arra utalnék, hogy az euró övezetre vonatkozó számos ajánlás, illetve az euró egészére vonatkozó ajánlás nem is jelenik meg ország specifikusan. Ezzel együtt vannak olyan rendszer szintű szakpolitikai változások, amelyekre az euróvezetben szükség van és a rendszer szintű beavatkozásból nem derül ki, hogy egy, ez egyes tagállamoknak mit kellene tenniük. Mondok két példát, a többi hozzászólásban is eh, részben előkerültek ezek. Nagyon fontos az euróövezeten belüli kiigazításoknak a kérdése, a szuficites és deficites országok egyensúlyba hozatala terén. az euróövezeti kereslet alakulása, illetve az euró helyzete indokolja ezt. Ha megnézzük az ajánlásokat, nagyon általános, megfoghatatlan megfogalmazások szerepelnek az országokra vonatkozóan, különösen a szuficites országok vonatkozásában. És fontos, hogy ezt a szimmetrikus kiigazítást nem hangsúlyozza a dokumentum. És hogy az árversenyképesség szempontjából ez mennyire fontos lenne. Hogy itt szintén kiigazításra lenne szükség. Másik oldalról pedig az adósságállomány fenntarthatósága indokolna ezt. Ez nagyon fontos akkor, hogyha fenntartható szintre akarjuk szorítani az államadóságokat. Ez kiigazítást igénye. Ne legyen túl alacsony az infláció, a szuficites országok szempontjából például. A másik pedig a fiskális helyzet, az államháztartási helyzet, az euróövezet és Európa egészének az adórendelkezései összehangolása, illetve az államháztartások egységesítése. Etéren nem egyértelmű, hogy mi lenne a megfelelő elgondolás, illetve elrendezés. Előrelépés, hogy idén már megjelent a semlegesség fogalma ami azt jelenti, hogy az államháztartási politika terén már nem vagyunk megszorító jellegűek. Nem megszorításban gondolkodunk. De ugyanakkor még mindig nehéz ebből kiolvasni, hogy az egyes tagállamok mit tegyenek. Tehát egyrészt az aszimmetrikus kiigazítás és a fiskális összehangolás újabb feladatokat tartogatnának még. Hogy az euróvezetben kialakuljon egy egységes szakpolitika. Ez azért is fontos, mert ez a helyzet a nemzetgazdaságok állapota szempontjából rendkívül lényeges. Európa egésze, az euróövezet egésze számára ez azért jelentős, hogy nemzeti szinten a teljes játékteret be tudjuk tölteni. A saját hazámra utalva. Nagyon valószínűtlen, hogy a 0,7%-os növekedési előrejelzést messze magunk mögött tudnánk hagyni, 0,9-re számítunk, jövőre esetleg 1,6%-ra. Miért? itt lenne fontos, hogy nemzeti szinten egy semleges fiskális politika alakuljon ki. Jövőre, mivel most már nagyon sok reformot végrehajtottunk, van beruházási tervünk, ugyanezt a lehetőséget ki tudjuk mi is használni. Tehát az egyik oldalon a beruházások, illetve reformok állnak, a másik oldalon a rugalmasság igénye az európai euróövezet állapota továbbra is létfontossága, és ezt kéne valahogy összekötni a többi kérdéssel. Elnök Eduardo Caprita, Portugália. Boa tarde, nós Nós do Parlamento Português consideramos... Köszönöm szépen a portugál parlament részéről. Mi úgy tekintjük ezt az ülést, ezt a párbeszédet az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek között a gazdaságpolitikai és költségvetési politika koordinációjáról. Úgy látjuk, hogy ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy erősödhessen a stratégia végrehajtáson minden szakaszában, különösen az euróövezetben. A költségvetések konszolidációja, növekedési stratégia, a növekedés és a szolidaritásra helyezett hangsúly európai szinten e, erre vallanak. Tehát a portugál parlament is nagyon fontosnak tartja az idejévre szervezett vitát, vitákat e, Dombrovskis biztos úrral, illetve Moszkoviszi úrra. Az európai ügyek, illetve a gazdasági és pénzügyi kérdések vitájában. A nemzeti parlamentek és az Európai Bizottság egyeztetését érdemes lenne még szélesíteni, illetve elmélyíteni, bevonva az Európai Parlamentet is. Úgy gondolom, hogy az EP ne csak egy-két ülés per év eh, keretben vegye elő ezt a lehetőséget, hanem általánosabban. A Juncker beruházási terv prioritásait kellene ismét elővennünk, ez egy óriási pozitívum, illetve az LKB szerepét mindebben számot kellene vetni az eddigiekkel, milyen utat tettünk meg, illetve hogyan folytatja az Európai Bizottság ezt a munkát. És szintén nagyon fontos a költségvetési fegyelemnek a témaköre. Csak így tudjuk ugyanis leküzdeni azokat a problémákat, amelyeket az alkalmazkodás, illetve kiigazítási stratégiák negatívumai tesznek sürgetővé az utóbbi három évben elég sok negatívumot tapasztaltunk. Jóval magasabb a munkanélküliség, mint arra számítottunk például. A beruházások szintje mind az állami, mind a magánszektorban igen alacsony. A csatlakozásunk évét közelíti, miközben a bevándorlás újabb problémát hozott. Erre sem számítottunk a demokrácia eh, kezdeti idejében. Az elmúlt évszázad 70-es éveiben ez nem volt egy látható, látható perspektíva. Ezért is fontos az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásainak a figyelembevétele, hogy rugalmasan tudjunk reagálni, illetve a rendelkezés álló mechanizmusokat igénybe véve növekedést tudjunk elérni, munkahelyeket tudjunk teremteni. Ami Portugáliát érinti. Ez kifejezetten éles, aktuális kérdés számunkra. Áprilisban terjesztette elő az új programját a portugál kormány, és reméljük a mandátum végéig meg is tud valósulni. 2019-ig kellene végrehajtani. Erre meg is vannak a szabályok. Ez egy a ciklus végi program a kormány részéről, tehát úgy gondoljuk, hogy az európai úton tovább járni, tovább haladni a jó megoldás Portugália számára. És a velünk összehasonlítható országok számára is ez az út előre. Lengyelországra utalok például. Októberben terjesztik elő a jövő évi költségvetést amelyben már figyelembe fogják venni a különböző politikai döntések konzekvenciáit. Természetesen a végén a választó dönt majd. A nemzeti, illetve az európai időtemezés a összességében azt eredményezheti, hogy Portugália nem fogadja el időben a költségvetését. Ezért is nagyon fontos, hogy ezeket az egyeztetéseket elmélyítsük. A fejlesztés, a kohézió és a szolidaritási egyében. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm, mondja az elnök. Érdekes, hogyan lehet október 15-ig megoldani ezt a problémát, hiszen ez a rögzített határidő az EU szabályai ezt írják elő. És erős eljárási lépések kapcsolódnak ehhez, úgyhogy én nem voltam tisztában ezzel a problémával, illetve hogy önöket ez hogyan érinti. Nem tudom, hogy mi fog történni, mire számíthatunk. Köszönöm szépen a kérdést. Október 4-én lesz a választás, és október 15-én valószínű, hogy nem lesz még új kormány. Tehát új költségvetés sem következésképp amiről eh, beszélünk, az nem Portugáliára vonatkozó probléma kizárólag, hiszen úgy tudom, hogy október végén vannak a választások Lengyelországban is. Tehát az európai szemeszter szabályai. Eh, könnyen lett, hogy összezavarják a, a nemzeti időtemezést, illetve a naptárnak az alakulását. A, hát ezt a bizottsággal lehetne egyeztetni. Pierre Likié a következő a francia nemzetgyűlés részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy a nemzetgyűlést képviselhetem, illetve a szenátust ezen az ülésen. Hiszen a szenátusban született a döntés, hogy az Európai Unióval működjünk együtt ebben a formában is. Tehát nagyon pozitívan értékeljük, értékelem én személy szerint ezt a párbeszédet. Ami pedig az eljárást illeti, nagyon jó volt az előkészítés, három hónappal előre megkaptuk a dokumentumot. Ez mutatja, hogy mennyire komolyan veszi a nemzetgyűlést nálunk ezt a feladatot tehát előzetesen tanulmányozzuk az ajánlásokat az Európai Bizottság részéről. Azt is hozzáteszem, hogy én egyébként az ellenzék sorait gyanús, gyarapítom, tehát a, a nemzetgyűlésben ezt a nézőpontot képviselem. És az a tapasztalatom, hogy azt állapítottuk meg, de ez egy általános meglátás is egyben, hiszen a, amint nemrég mondta, Európában körülbelül 12%-ban tartják be az ajánlásokat. És Franciaországban, ha körülnézünk, a Franciaország specifikus ajánlásokat szemlélve, gyakorlatilag érdemi előrelépést nem látunk az ajánlások értelmében, illetve szellemében. Azt hangsúlyoznám, hogy abszolút szükséges, hogy jobban figyelembe vegyük ezeket az ajánlásokat. Például a 16-os e pontra hívom fel a figyelmet a jelentésből. A nemzeti parlamentekkel való együttműködés is az egyik ajánlás tárgya. Nemzetgyűlésünk az európai szemeszter keretében részt vesz ebben a feladatban. Vagyis a gazdaság és a pénzügyi bejelentések és a bejelentett reformok ügyében. Nálunk egyáltalán nem volt szavazás, ami elképesztő, de így van, mert félt a többség attól, hogy nem lesz pozitív a szavazás eredménye. Ez egy nagyon jelentős munka, az európai szemeszterről nem tudtunk szavazni, nem volt rá lehetőségünk a, a nemzetgyűlésben, mert ott elmondtuk volna a fenntartásainkat, illetve a véleményünket. És ami a vitát illeti, az ajánlások kiváltottak vitákat, mondjuk a nyugdíjrendszer reformjáról és a munkaidőről szólva két típusú reakciót különböztethetünk meg. Vannak, akik azt mondják, hogy az Európai Bizottság milyen jogon avatkozik be a nemzeti hatáskörökbe. Persze, ha így érvelünk, abból nem lesz előrelépés európai szinten. Tehát én amellett vagyok, hogy a párbeszéd az sokkal hasznosabb és eredményesebb, és ebből lesznek aztán azok a döntések, amelyek az Európai Bizottság, illetve a nemzetállamok vagy tagállamok közötti érdeközösséget fogják tükrözni. Úgy gondolom, hogy kicsit naív dolog abban reménykedni, hogy ugrásszerűen nő a versenyképességünk. Inkább arra hajlok, hogy európai szinten akkor lehet fejleszteni a versenyképességet, és meghallgattam a német kritikákat a e tekintetben. Azt gondolom, hogy sokkal többet kell tennünk a versenyképesség érdekében, illetve a szociális és a fiskális egység érdekében. Aztán közös iparpolitikát kéne kidolgoznunk. Továbbá szinte mindenki egyetért a tekintetben, hogy itt eredményeket kéne felmutatnunk. De hogy ez mit jelent konkrétumok szintjén, az már vita tárgya. Például a bizottsági javaslatokat sokszor nem kíséri végrehajtás. Továbbá a nemzeti parlamentek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel a, a tagállami szinten. És ahogyan említettem, az lenne a cél, hogy közös erőfeszítéssel fejlesszük a versenyképességet. Elnök elnézést kér, hamarosan lejár a felszólalási idő, de már be is fejeztem, mondja a felszólaló. Köszönöm. Elnök, ismét az Európai Parlamenti képviselőké a szó. A néppárt részéről Tolaján képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen mi is azt látjuk, hogy az európai szemeszter egyre eredményesebb és hatékonyabb gazdaságpolitikai, illetve fiskális politikai koordináló szerepet tölt be, illetve koordináló eszköz európai léptékben. Egy gyengeségre hívnám fel a figyelmet a szemeszterrel kapcsolatban. Nagyjából tavasztáján a nemzeti parlamentek meg kell, hogy küldjék az európai, illetve a nemzeti kormányok be kell, hogy küldjék az Európai Bizottságnak a reformprogramot, eh, illetve a stabilitás és konvergencia programot. Ezt követőleg, ahogyan tudjuk, a tanács ajánlásai következnek. És az a probléma, hogy egy felmérés szerint éppen elég tagállamban a nemzeti kormány elfelejti megkérdezni a nemzeti parlamentet, nem konzultálnak a reformok konvergenciáról, stabilitásról. Ez egy demokratikus probléma, elszámoltathatósági probléma a nemzeti kormányok szempontjából, illetve a nemzeti parlamentek szemszögéből. Ezekben a tagállamokban a következő történik. A parlament a Nemzeti Parlament szembesül a problémákkal, a reformok ügyében, vagy a konvergenciós stabilitási programok kapcsán, vagy mondjuk az ajánlások, a tanácsi ajánlások végrehajtása kapcsán. De csak ősszel tudatosíthatják a helyzetet, mert a kormány csak akkor terjeszti elő a költségvetés tervezetet a parlamentben és a költségvetés tervezetének a vitája során szokott általában eh, felmerülni, hogy milyen problémákra lehet számítani, de a mozgástér akkor már nagyon kicsi, nem nagyon lehet változtatni. Tehát a demokrácia és az elszámoltathatóság érdekében, hogy a nemzeti parlament jobban el tudja számoltatni a nemzeti kormányt, e tekintetben fontos lenne, hogy már tavasztól, tehát korábbi szakaszban be legyenek vonva a szemeszter folyamatába. Köszönöm szépen. Elnök Maria João Rodriguez, a SND frakciótól a következő felszólaló. Az utóbbi észrevétele teljes mértékben egyetértek. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenti képviselők teljes mértékben részt vegyenek ebben a folyamatban, és korábbi szakasztól kezdve. Tehát akkor, amikor az ország jelentéseket eh, előterjeszti az Európai Bizottság, és ennek hatására a nemzeti kormányok elkezdik kidolgozni reformokat attól kezdve. Itt most európai képviselőként mondanám a következőket. Az ország specifikus ajánlások lényege az egyensúlytalanságoknak a csökkentése tudjuk, hogy ehhez nemzeti erőfeszítések kellenek, reformok kellenek, beruházások kellenek. És azt is látjuk, az utóbbi évek ezt egyértelművé tették, hogy ha csökkenteni szeretnénk az egyensúlytalanságokat, akkor az általánosabb európai kereteket is egyensúlyba kell hoznunk. Különösen az euróvezetben. Ezért meggyőződésem, hogy fejlesztenünk kell az európai parlamenti képviselők és a nemzeti képviselők közötti párbeszédet az úgynevezett öt elnök jelentése témájában, amelyben pontosan arra vonatkoznak a javaslatok, hogy milyen reformokkal lehet a gazdaság és monetáris uniót reformálni, kiteljesíteni. Vegyük a beruházások példáját. Igen, a beruházás sok területe a szakpolitikánkban az egyik kulcs tényező. De elmondhatjuk, hogy minden tagállamban azonos beruházási körülmények uralkodnak. Messze vagyunk ettől. Tehát egyrészt ezt be kell látni, és ki kell alakítanunk az eszközrendszert a gazdaság és monetáris unió számára, ez az eszközrendszer egyelőre még hiányzik, annak érdekében, hogy a beruházások a tagállamokban azonos szintet érhessenek el. Tehát nagyon fontos, hogy már legalább van egy európai beruházási terv, használjuk ki a benne rejlő lehetőségeket. És előbb vagy utóbb egy közös fiskális fegyelmi helyzetet szeretnénk kialakítani, és a nemzeti költségvetési korlátokkal szembesülve előbb vagy utóbb közös fiskális kapacitást kell létrehoznunk az euróvezetben. A második példám a kereslet ösztönzés megfelelő szakpolitikai mixel, úgymond a szakpolitikák megfelelő együttesével. És az euróvezet fiskális helyzetét a következőképpen lehetne javítani úgyhogy elmélyítjük a nemzeti parlamentek és az európai parlamenti képviselők közötti párbeszédet. El kell kerülni a lefelé nivellálás veszélyét, hogy egymás alá kínáljunk, lefelé dömpingeljük a szociális állapotokat. Tehát fokozni kell a versenyképességet, ez közös érdek. De az európai versenyképesség, a digitális beruházásokon, a digitalizáláson keresztül valósuljon meg, a, a nemes ösvényen haladva, szemben a szociális állapotok lerontásával. Úgyhogy ezért kellene az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők közötti párbeszédet fokoznunk és mély, elmélyítenünk elmélyítenünk. Tehát ne csökkenjenek a szociális normák, keresünk más hatékony megoldást. A következő körökben még intenzívebben dolgozunk együtt, és mérjük fel előre a közös érdekeinket, ahol a gazdaság és monetáris unió reformja már nagyon sürget. Köszönöm szépen. Klaus Bartelli most a szó, a Bundestag részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A szövet, Német Szövetségi Köztársaságban mindenki tisztában van azzal, hogy a gazdasági koordináció fontos, de józanul kell megen, megtekinteni az eredményeket, és megnézni, hogy ez a koordinálás megfelelőképpen működik-e. A gazdasági és szociális egyenlőtlenségek, különbségek ugyanis egyre növekednek a tagállamok között, a különböző társadalmi rétegek, társadalmi osztályok között, a régiók között is. Ezért úgy gondolom, hogyha hazámból hozok egy példát, a, akkor ott is meg kell kérdőjelezni az ország specifikus ajánlásokat. Hogyha ilyen ajánlásokat követtünk volna ö, még 2008-ban, akkor nem tudtuk volna olyan jól ö, ö, legyőzni a válságot, mint most, mert a munkaerőpiacunkat stabilizáltuk, a szociális helyzetet is erősítettük, és a belső piacot a GDP 1,6%-ával fejlesztettük, úgyhogy a, nagyon jó eredményt értünk el. Hogyha megnézem az országunknak adott országspecifikus ajánlást, és összehasonlítom a többletről alkotott véleményekkel, akkor azt mondhatom, hogy ez a liberális filozófia, ugyanaz a liberális filozófia vonatkozik a németekre, Németországra, mint a gyengébb országokra. És az, a, hogyha a Németországot az, azzal vádolják, hogy túlságosan verseny hogy túlságosan magasak a, a fogyasztói adók, hogy nem, nem ösztönözzük megfelel, megfelelőképpen a versenyt. Tehát, hogyha ezt mindezeket az ajánlások betartanánk, akkor még magasabb lenne a többletünk. Márpedig mi a szakszervezeteket is megerősítettük a tárgyalások során, és a nyugdíj rendszereinket is megerősítettünk. Nem akartuk ugyanis a teljesítő képességünket gyengíteni, hanem az, azok, azt az egyenlőséget próbáltuk megteremteni, amely a gazdaságon belül kívánatos. Hát én úgy gondolom, hogy az ország specifikus ajánlások kicsit eh, túlságosan is ideológiai alapon alapulnak és készülnek el. Természetesen belpolitikai eh, viták eh, nak is tárgya, hogy másképpen kellene alakítani ezeket a politikákat, hiszen hogyha szeretnénk befektetni áll Európában, azt úgy kell megtenni, hogy a gazdaság, illetve a szociális különbségek ne, nyőz, ne, ne növekedjenek, és hogy a versenyképesség és a teljesítőképesség megmaradjon aztán a világgazdaság bizonytalan helyzetéhez képest ha megnézzük az európai gazdaság helyzetét, ezt is meg kell erősítenünk, most nem a belső piacról, hanem az egész európai piacról, gazdaságról beszélek, ezt is meg kell erősíteni, e, és ehhez az export is szükséges. Hogyha az ország specifikus ajánlásokat olvassuk, akkor azt kell elérni, hogy a munka, ne a munkát terheljük meg, adókkal, és ne a fogyasztót terheljük meg adókkal, hanem a tőkét. Aztán a munkaerő politikával kapcsolatban nem mindig csak rugalmasságról beszéljünk, hanem igenis említsük meg a biztonságot és a szakképzettséget is, valamint a bevándorlási helyzet fényében Úgy kell eljárnunk, hogy emiatt is erősebben próbáljuk meg szabályozni a munkaerőpiacot és a szociális helyzetet, hiszen a bevándorlás a munkaerőpiacokra és a társadalmi biztosítási rendszerekre is nagyon nagy hatással lesz. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezek nem fognak tovább, nem leszek képesnek működni. Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a hozzászólás, és hasznos is. Következő hozzászóló Krisztof Macneter, Ausztriából. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Bártel kollégámnak, hogy ilyen hosszú hosszan beszélt a kereskedelmi mérleggel kapcsolatos bírálattal, és hogy ugye amikor nincsen meg a megfelelő vásárló erő a lakosságnál, amikor ennyire rosszul működik a belső piac, akkor az, az egész eurózóna stabilitását megfenyegeti, hogyha nem tartjuk be a deficitre vonatkozó jogszabályokat. Európa nem teljesít megfelelőképpen nem, nemzetközi összehasonlításban sem, és úgy tűnik, hogy a versenyképességünk sincsen megfelelő szinten a globális összehasonlításban, és hát meg kell nézni, hogy hogy tudjuk ezt javítani a jelentések tartalmazzák azokat a vonásokat, amelyek az országokban nem valósulnak meg, és hát fontos kérdés, hogy az ajánlásokat miért nem tartják be egyes országok, de azt sosem, sosem nem kérdezzük meg magunktól, hogy a nagy koncernek mindenhol generált bevételeit, aztán Európában miért nem igyekszünk megadóztatni? Hogyha megnézzük a kínai helyzetet és az európai helyzetet, egész más bolygón, úgy tűnik, mint egész más bolygón élnénk. Ugyanakkor látjuk, hogy az európai gazdaságban működő nagyvállalatoktól nem sikerül a bevételeknek megfelelő adókat beszedni. Aztán a szakmai, szakmák gyakorlassásával kapcsolatosan sem felelünk meg a követelményeknek pedig az európai kereskedelem és szolgáltató ágazat amúgy megfelelő lenne. A, és, és pedig muszáj, hogy globális szinten megpróbáljunk versenyben maradni, a kereskedelem és a szolgáltatás terén is. Olyan jó minőségű ez az ágazat, nem hagyhatjuk, hogy a piaci, piac törvényei döntsék csak el, hogy túl tudjuk -e, túl, hogy meg tudunk-e maradni a piacon, vagy nem. Nagyon sok olyan ország van, ahol már száz, több száz év óta kialakuló rendszerek működnek, jól működnek, és ezeket a rendszereket meg kell védenünk, tehát nagyon fontos, hogy a különböző lépéseket, illetve intézkedéseket ne úgy tegyük meg, hogy ezeket a rendszereket azokkal tönkre tesszük. Biztosítani kell a fiatalok számára a minőségi szakmai képzést, hiszen ez csak ösztönözni fogja őket arra, hogy ők is hozzájárulhassanak a gazdasághoz. Azon kívül nagyon magas szintű etikai normákat kell megállapítani minden ágazatban és minden vállalatban, és ezt ez is arra, ez, ez is azzal kapcsolódik, hogy össze, hogy nem engedhetjük meg, hogy minden csak a piaci folyamatok irányassanak. Láttam példákat, láttam, hogy voltak olyan adó tanácsadók, akik a monopóliumok bebetonozását segítették elő, ennek semmi köze nincsen a minőséghez. Na most az adóztatásról. Tudom, hogy nagyon sokat tesz az önök szakbizottsága ezen a vonalon, és szeretném megkérni önöket, hogy próbáljanak meg minél, még nagyobb nyomást gyakorolni ennek kapcsán, illetve azért, hogy a közös konszolidált társasági adóalap megvalósuljon az egységes belső piacon. Nem akarunk közös vállalati alapot, de szeretnénk, hogyha lenne egy közös adó alap. Tehát adózást nem szeretnénk, közös adózást, de közös adó alapot igenis szeretnénk kialakítani. Elnök, köszönöm szépen. Valóban ez a parlament, ez a szakbizottság nagyon sokat dolgozott már eddig is ezen a témán, és a közös konszolidált társasági adóalap bevezetésén a tanács most végre újra megnyitotta ezt a dossziét, és ezért most ez, ezzel er, nyomást gyakorolunk. Fulnár Pál következik Magyarországról. Köszönöm szépen, elnök úr. A Magyarország gyűlés delegációjának nevében szeretném megköszönni, hogy lehetővé tették azt, hogy a nemzeti parlamentek is kifejtessék véleményüket az európai szemeszterrel kapcsolatban, amelynek bevezetése 2008-ban kezdődött világgazdasági válságra adott átfogó uniós válasz egyik fontos elemének bizonyult. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy az európai szemeszter folyamata sokat javult, és több lehetőség volt a tagállamok számára a véleményformálásra, ugyanakkor tovább kell törekedni arra, hogy megerősödjön a tagállamok szerepvállalása az európai szemeszter folyamatainak implementálása kapcsán. A bizottság országspecifikus ajánlásainak a szakpolitikai célokra kell szorítkoznia. Általánosságban üdvözlendőnek tartjuk az európai szemeszter áramvonalasítását, valamint az ország specifikus ajánlások rövidebb, fókuszáltabb megfogalmazását, ugyanakkor a tagállamoknak elegendő mozgásteret kell biztosítani, megfelelő eszközök kiválasztásához, és a preambulum szerepét is tisztázandónak tartjuk. A bizottság ajánlás javaslataira vonatkozó írásos vélemény benyújtása és az ajánlásról szóló vita között több időre van szükség, az érdemi párbeszéd erősítését is szükségesnek tartom. Magyarország üdvözölte az Európai Bizottság azon megállapítását, mely szerint költségvetési hiány 2,7% alatt maradt 2015-16-ban, és az államadóság csökkenése várható a következő fél évben is. Azzal is egyetértünk, hogy a nemzeti reformprogramok céljainak hangsúlyosabb megközelítésére van szükség, ugyanakkor a szemeszter ütemezését át kell gondolni annak érdekében, hogy azok betölthessék eredeti szerepüket, és több hozzáadott értéket nyújthassanak. Az európai szemeszterből adódó ügyek kezdetek óta fontos kérdésként szerepelnek országgyűlésünk illetékes szakbizottságának rendjén. 2011-től kezdve az Európai Ügyek Bizottsága éves növekedési jelentés közzétételét követően illetve a kormány által elfogadott konvergencia program és a Nemzeti Reformprogram Európai Bizottságának történő megküldése során, valamint az országspecifikus ajánlások megjelenését követően tartott meghallgatásokat a témában. A 2015 évi országspecifikus ajánlásokról szó esett az Elizabetta Bienszkovával, az Európai Bizottság belső piacért, ipar és vállalkozás és kis és középvállalkozás politikáért felelős tagjával 2015 májusában folytatott budapesti eszmecsere során is. Köszönöm a figyelmüket! Thank you. Köszönöm szépen. Anna Birhal, Románia. Köszönöm szépen, és köszönjük, hogy lehetőségünk van hozzászólni ebben a nagyon fontos vitában, és ha megengedi, románul folytatnám. Üdvözöljük ennek az ülésnek a megszervezését, ami az európai szemeszter elemzésére összpontosít, illetve az ország specifikus ajánlásokra. A nemzeti parlamentek meghívása is aláhúzza, hogy az új elnökség mennyire nyitott, és Juncker elnök úr mennyire nyitott a nemzeti parlamentek előtt, hogy közvetlen párbeszédet folytasson velünk. Ugyanakkor üdvözöljük az, a bizottság új megközelítését is, ami az európai szemeszter egyszerűsítését illeti, és nagyra értékeljük, hogy a kihívások és prioritások szüket körnek, körben kerülnek meghatározásra a korábbi évekhez képest. És ezzel mélyebben lehet elemezni, és korábban elemezni az egyes kérdésköröket a nemzeti parlamentek szintjén. Az összes anyagot szoros figyelemmel kísérjük, ideértve az éves növekedési jelentést, az országjelentés, illetve az ország specifikus ajánlásokat. Ehhez mi is véleményt alkothatunk, lehetőségünk van arra, hogy megfelelő elemzéseket végezzünk az összkereslet és kínálat vonatkozásában, a beruházások ösztönzése, illetve a, beruha- a strukturális reformok rendkívül fontosak. A magánberuházások fontos részét képezik a Juncker tervnek, és a mi parlamenti szakbizottságunk is foglalkozik ezzel a kérdéssel, már szerveztünk nyilvános vitákat ebben a témakörben a bizottság felhívására. Úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképpen a fokozottabb állami beruházásokkal is össze kell hangolni. A reformoknak lehetővé kell tenniük, hogy teljesíteni tudjuk a gazdasági és szociális célkitűzéseinket. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket a célkitűzéseket nemzeti szinten kell megvalósítanunk, hogy az Európa 2020-as céloknak megfeleljünk. Románia prioritása a növekedés konszolidálása, illetve a munkahelyteremtés. körű vita folyik nálunk az új költségvetési törvényről, és a nemzeti parlamentünk ennek révén fogadta el a költségvetési törvényt. Tisztában vagyunk a felelősségünkkel, a tekintetben, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a költségvetés lazítás, illetve a növekedés között. Ez irányban már tettünk lépéseket, és igyekszünk 1,1 százalékra szorítani a hiányt, figyelembe véve természetesen a gazdaságunk igényeit és a gazdaságunk fejlettségi szintjét. Az új költségvetési törvény lehetővé teszi új intézkedések megvalósítását, adó csökkentéseket, ami nyilván a gazdasági szereplők magatartását befolyásolni fogja. Az új költségvetési törvény együtt jár különböző költségvetési reformokkal, amelyeknek célja a GDP emelése. Mindezt átlátható módon kívánjuk megvalósítani a vitákba be kell vonni minden érdekelt felet, és ezen kívül szeretnék gratulálni a mai napi üléshez, ami egyik példája az átláthatóságnak. Next speaker. A következő hozzászóló. A Bundestag részéről Löcs asszony. Köszönöm szépen, Geszen Löcs vagyok, és a Költségvetési Szakbizottság tagja vagyok, a Bal Dilinke képviselője vagyok. Különböző súlypontokat határoztunk meg a jó szabályozás kapcsán. Én az ellenzéket képviselem. A Bundestag épp most tárgyalja, vagy kezdte meg a költségvetési törvény 12 milliárddal tervezzük megemelni a költségvetést. Az európai szemesztert illetően ezek új követelményeket támasztanak a mi esetünkben is. Park kolléga már erről röviden szólt, én ezt egyértelműben fogalmaznám meg. Meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Unióban minden tagállamban fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy hogyan reagálunk például a bevándorlási kihívásra Németországban, Svédországban, de természetesen más Európai Uniós tagállamban is. Ez a helyzet komoly kihatással lesz a költségvetési politikákra, a gazdaságpolitikára, illetve a monetáris politikára az Európai Unió egészében, és tehát ezt a kérdést a tagállamoknak fel kell tenniük, hogyan kívánnak hozzájárulni a bevándorlási hullám problémájának megoldásához, és én szerintem Németországnak első lépésben be kell szüntetni a fegyverexportot válságövezetekbe. Természetesen eh, a nagyon fontos kérdés a beruházások kérdése, erről mindenféleképpen eh, eszmét kell cserélnünk. Mindenki pontosan tudja, hogy szükség van beruházásokra. A kérdés csak az, hogy mit értünk az úgymond fontos beruházások, vagy nagy beruházások eh, alatt. Bartló kolléga joggal emlékeztetett minket arra, hogy 2008-ban Németország egy konjunktúrprogrammal válaszolt. Az elmúlt hetekben én azt javasoltam a Bundestagban, hogy a jelenlegi helyzetre tekintettel egy integrációs konjunktúra programot kéne előterjesztenünk. És második dolog, amit szintén fontosnak tartok megemlíteni, az ajánlásokkal kapcsolatosan az adósság kérdése. A szövetségi köztársaságban általános konszenzus van, hogy nem szabad fölösleges adósságokat vállalni. Hogyan lehet elkerülni az adósságokat? Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt úgy lehet megtenni, hogy hatékony és eredményes adórendszert működtetünk, amiben el tudjuk kerülni az adó elkerülést, az adócsalást, és amely lehetővé teszi a költségvetés konszolidálását. És röviden még egy rövid kis pingpong játszma zajlott le a Bundestag gazdasági szolgálata és a képviselők között. Itt a kérdés úgy merült fel, hogy milyen intézményi keretekben működik az eurócsoport, tehát a pénzügyminiszterek. Itt az Európa csoportból csak egy-egy tag vesz részt az együttdöntésben, és nem mindenki. Az Európai Parlamentnek és az európai, az eurócsoportnak eh, mindenféleképpen ezeket a kérdéseket meg kell vitatnia. Ehhez természetesen másokat is be lehet vonni, de a szerződések és a szabályok egyelőre nem biztosítják a legitimitást, és szerintem itt még eh, van némi eh, továbbfejlesztésre tér. A Bundes osztály gazdaságpolitikai szolgálata nagyon gyakran jelenik meg a nyilvánosság előtt a médiában, és úgy tűnik, hogy ennek a szolgálatnak már nagyobb a befolyása, mint az alkotmánybíróságnak, ami mindenféleképpen nem üdvözlendő. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lokno képviselő, a Mongolfé úr következik a francia szenátus részéről. Köszönöm szépen. Kollégám az imént a francia nemzetgyűlés soraiból fogalmazta meg, hogy az ellenzéket képviseli, jó magam szinten. Az utóbbi három évben Franciaország növelte a deficitjét szinte egyetlenként. Évente 1,2%-kal javul más országok eh, helyzete, illetve az egyensúlya, beruházások indulnak, nálunk viszont 2,5%-kal romlik, tehát a duplájával. Úgyhogy április óta amikor megszületett a csomag, azóta nem tartjuk be az ajánlásokat, és ez az Európai Parlamenttel való egyeztetések során is előkerült. Egyrészt a francia kormány, másrészt az Európai Bizottság megtette a maga észrevételeit. Beszélnünk kell ezekről a problémákról. A kérdésem igen egyszerű, a jövőben hogyan gondoskodhatunk róla, hogy az Európai Bizottság, illetve a tagállamok közös kalkulációs alapon számítják majd a deficitjüket. Például a struktúrális deficitet másképpen számítja, más módszert annál Franciaország és a bizottság. Hogyan tudunk egy nyelven beszélni a e tekintetben? A kollégám kérdéséhez csatlakozva, illetve már korábban mások is megemlítették ezt, a nemzeti parlamentek hogyan tudnak a stabilitás megteremtésében közreműködni, illetve hogyan tudunk segíteni, hogy segítsük a helyzet továbbfejlesztését. Ehhez kétoldalú egyeztetések kellenek a különböző nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament és a bizottság között. Én a francia szenátusra, illetve a spanyol parlamentre, Portugáliára gondolok. Össze kellene hangolnunk az, eh, a naptárainkat. A nemzeti parlamentek bevonása azt gondolom, hogy segítene a stabilitásban, és ezen kellene munkálkodnunk. Köszönöm. Ah, sorry. I will give the... Megadom a szót a Márias görög képviselőnknek 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a mai ülésünk rendkívül fontos a nemzeti parlamenti képviselő kollégáink részvételével, mert így tudunk párbeszédet kialakítani, és eszmecserét tartani a közös érdekeinket megtestesítő kérdésekről. Hiszen mind a nemzeti parlamentek, mind az Európai Parlament Európa polgárait képviselik, európai eh, embereket képviselünk közösen. Tehát azt gondolom, hogy azt kell keresnünk, hogy mi az, ami összeköt bennünket, mik a közös érdekeink, mit tehetünk együtt Európáért hogy ne az a látszat keletkezzen, hogy központilag irányítják a különböző dolgokat. Az Európai Bizottság a munkája mellett az úgynevezett brüsszeli bürokrácia tart nagyon sok mindent kézben, és ezért is fontos, hogy egy kicsit ellensúlyozva ezt a szerepkört, mi magunk is egyeztetéseket tartsunk, mint például a mai eh, együttesülésünk mutatja. Tehát tisztázni kell, hogy mik a fontos kérdések, mikkel kell foglalkoznunk. A francia kollégától hallottam az imént, hogy a nemzeti parlamentek is kezdjenek együttműködni egymás között. Én szintén fontosnak tartom ezt. Egészen tavalyig a görög parlamentben voltam tagállami képviselő, és ami a szubszidiaritási kérdésekről szóló szabályokat illeti. Semmi sem szól az ellen, hogy a nemzeti parlamentek egymás között együttműködjenek. Vagy mondjuk hatékonyabbá tegyék az egyeztetéseiket, hogy megvétózzanak javaslatokat az úgynevezett narancssárga kártya segítségével, illetve akár az Európai Bizottság kezdeményezéseit is meg tudják vétózni. És erre is teremt keretet az európai szemeszter, amely a gazdaságpolitikáról szól alapvetően. A gazdaság, gazdasági és monetáris politikáról. A gazdaságpolitika viszont tagállami illetékesség. A monetáris politika szintén nem európai hatáskör. Tehát itt hasznos lenne az együttműködés, és zárszóként meg annyit, hogy a tagállamok, illetve a nemzeti parlamentek együttműködése tekintetében, különösen a nemzeti költségvetést illetően, nem beszélhetünk demokráciáról ott, ahol nem a nemzeti parlament kezében van a költségvetés, és ebben a keretben kellene a vitáinkat, egyeztetéseinket megtartanunk. Az Európai Parlament Ekon szakbizottsága ülései korábban is már tárgyalták ezt a témát. Gyakran azt látjuk, hogy az Európai Bizottság igyekszik magához ragadni bizonyos jogköröket, amelyek valójában tagállami hatáskörök. Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy azok az országok, amelyek elszenvedték az úgynevezett memorandum csapását megélték, hogy gyakorlatilag a trojka hozza meg a döntéseket helyettük. És hogyha nem követik a, a trojka diktátumát, akkor leállítják a finanszírozást, nem nyújtanak hitelt. Úgyhogy gyakorlatilag a szuverén nemzetállamokra rálőcsöli a trojka, ráoktrojálja a maga akaratát. Ez megjelenik az eurócsoport döntéseiben is, a javaslataiban is. Senki nem választotta meg őket, nem elszámoltathatók, és szuverén jellegű döntéseket hoznak. Ezt Görögországban is megéltük. A trojka által diktált döntésekkel szemben tehetetlen volt a görög parlament. Görög képviselőként három és fél oldalas jogszabályjavaslatokat terjesztettek elénk azzal, hogy ezt vagy megszavazzátok, vagy csődbe megyünk három nap múlva. Ez a júliusi trojka memorandum helyzetét is híven tükrözi. 700 oldalnyi jogszabálytervezetet néhány nap átolvasás után akartak megszavaztatni velünk. Olvasás nélkül kellett, hogy megszavazzuk. Ez gyakorlatilag megpucsolja a demokráciát a trojka. Vigula képviselő, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Én vagyok a harmadik francia hozzászóló. Jó napot kívánok, Pierre! Csak viccből említettem a francia képviselő vonalunkat, és tulajdonképpen arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a gazdasági válság, illetve a pénzügyi válság az utóbbi évek tapasztalata alapján azt eredményezte, hogy sürgős prioritást kapott a stabilitás megteremtése. És hogy világszinten át kellett gondolnunk a pénzügyi terület szabályozását. Ez egy globális kérdés. A nemzeti szinten szerveződő demokráciák szempontjából ez nagy kihívás, hiszen Európában nemzeti, tagállami szinten szerveződnek a demokratikus struktúrák. Ki kinek számol be különböző igazgatóságok, elnökségek, a nagy nemzetközi szervezeteknél, másik oldalon pedig az európai tagállamok állnak. És a szabályok betartása sem teljesen világos. Egyfajta történelmi örökség. Egyes nemzeti parlamenti képviselők, akik érdeklődést mutatnak bizonyos kérdéskörök iránt, illetve a helyes gyakorlat terjesztésében érdekeltek. A politikai, szakmai, technikai megállapításokat tesznek, és én nagy örömmel tartok megbeszéléseket, veszek részt velük különböző eh, vitákban. A globális szervezetekkel való párbeszédben is. A nemzeti parlamenteket valóban be kell vonni, nem szabad kiátszani a nemzeti érdekeket az összeurópai érdekekkel szemben. Az a cél, hogy a politikai intézmények hatékonyan el tudják látni a feladatukat Vannak olyan képviselők, akik messze néző ambíciókkal rendelkeznek, én ezt tiszteletre méltónak tartom, ugyanakkor a különböző életékességi területek továbbra is kényes kérdéseket jelentenek, tehát köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek itt az egyeztetésben. Köszönöm szépen, Szilvi. Darius Rozáti a következő. Nagyon sok érdekes felvetés hangzott el, úgyhogy lesz mire reagálni. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül izgalmas, érdekfeszítő volt a vita. Köszönöm a hozzászólásokat és észrevételeket. Minden hozzászólónak, aki részt vett a vitában, azt tudom mondani, és a többieknek is, hogy az elhangzottakat messze menően tudomásul vettük, és figyelembe is igyekszünk majd venni a jelentés végleges változatában. Egyelőre még dolgozunk a módosítások beépítése tárgyában, és utána tudjuk véglegesíteni a dokumentumot. Igyekszem röviden elmondani a reakcióimat, és emiatt nem fogok most egyenként kitérni mindenkinek a fontos és hasznos észrevételeire hiszen olyan sok hasznos észrevételt hallhattam itt a vitámon. Három vagy négy kiemelkedő kérdést szeretnék egy kicsit részletezni. amely különös intenzitással vetődött fel. Jó magam is feltettem a vita elején azt a kérdést, hogy mik az okai annak, hogy a nemzeti szintű végrehajtás igen alacsony szinten vette figyelembe az ország specifikus ajánlásokat. Miért nem követik intézkedések az ajánlásokat? Többféle javaslatot, elképzelést is hallottam etéren. Egy tanulság feltétlenül megfogalmazható több úgymond interakcióra lenne szükség a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság között. Tehát dolgoznunk kell még azon, hogy hatékonyabb, áramvonalasabb legyen, illetve megfelelő fázisok kövessék egymást. Egyesek utaltak arra, hogy átfedésbe kerülnek a különböző fázisok. A tagállamok nem kapnak elég időt például, hogy reagáljanak a bizottság javaslataira. Sőt, a nemzeti parlamentek nem kapnak kellő időben tájékoztatást a saját kormányaiktól. Nem hozzák képbe őket a kormányaik a, a tekintetben, hogy mi hogyan történik. Tehát ezzel foglalkozni kell. Ez a hat hónapos időszak lehetővé teszi, hogy a nemzeti parlamentek az Európai Parlament és a Bizottság a rengeteg dokumentumról eszmét cseréljen, hiszen nem mindenre van elég idő. Nem lehet mindent figyelmesen végigolvasni, illetve szem előtt tartani az ország specifikus ajánlások gyakorlatba való átültetése tekintetében. Ez mindenképpen egy olyan tanulság, amelyet levonhatunk, és le is kell, hogy vonjunk. A másik kérdés, milyen mértékben látjuk úgy, itt most a szuficitre szeretnék eh, kitérni egy kicsit, például a német szuficit helyzetéről mondom. Mindkét oldalról elhangzott, hogy ez egy jó jel, alapvetően a német gazdaság erejét mutatja, de vannak olyan hangok is, amelyek ezt nem kívánatosnak vélik. Ne feledjük, hogy igazából a deficit és a szuficit között nincs szimetria, nincs jogi értelembe véve szimetria. Mert a 6%-os szuficit felső korlát az csak jelzésértékű, viszont a 3%-os deficit korlát az egy jogi előírás. Tehát ilyen értelemben ezek nem jogilag szimmetrikusak, nem ekvivalensek, vagy nem kölcsönösen megfeleltethetők egymásnak. Egy deficites tagállam sokkal nagyobb eséllyel destabilizálódik. Hát egyszerűen leáll a tőkebeáramlás, nem fogják megfinanszírozni a deficitjét. Egy szuficites ország sokkal biztosabb helyzetben van ehhez képest. Most ezt előre bocsátva, hogyha monetáris unióban gondolkodunk, ahol sokkal erősebbek a kölcsönös kapcsolatok az országok gazdaságai között, illetve az átgyűrűző hatások is sokkal erősebbek a gazdaságok között. Akkor nincs olyan szuficit, amit ne ellentételezne máshol egy deficit. Tehát, hogyha például a német külkereskedelem aktívumát nézzük, össze-európai szinten. Ez azt jelenti, hogy a folyófizetési mérleg magas szuficitje magas deficithez vezet más országok fizetési mérlegében automatikus módon. Tehát, hogyha megrójuk a magas deficitű tagállamokat, és felszólítjuk őket, hogy szüntessék meg a deficitet, akkor figyelembe kell venni, hogyha a másik oldalon nem rovunk meg és nem intézkedünk, akkor nem oldódik meg a probléma. Ha ugyanakkor a versenyképesség is nagyon fontos szempont, mert itt nem mondhatjuk a mostani helyzetben, hogy a deficit az automatikusan rontja a versenyképességet, de egy monetáris unióban automatikussá válnak ezek az összefüggések, tehát ezt át kell látni és meg kell vitatni. És természetesen a jelen szuficites helyzet az a megszorítások eredménye is, ezt is látni kell. Biztos vagyok benne, hogy különböző képviselői vélemények uralkodnak itt, sőt a fő vélemény az talán itt az ülésteremben, a megszorítások témájában, hogy erre kellene valami központi tanácsadó testület, amelyik elítéli a megszorításokat. Úgy tűnik, hogy ez a fő szólam, de ez már nem indokolt. A fiskális politikával ösztönözhetők a nemzetgazdaságok, de csak akkor, hogyha megvan a fiskális mozgástér. Tehát azt gondolom, hogy nem megfelelő a nézőpont, amelyben sokan látják a megszorítást. Tehát nem azt mondom, hogy jó a megszorítás, de néha nincs más választás, mert a pénzpiacok nem fogják finanszírozni az ország deficitjét vagy az adósságállományát. Ez nem egy olyan recept, ami úgy értelmezhető, hogy X ország többet költhet, ehelyett arra kérjük, hogy kevesebbet költsön, és recesszióba taszítjuk, mert ez a szándékunk. Éppen fordított a helyzet. Vannak olyan országok, ahol a közkiadások fenntarthatatlanok voltak, és emiatt a nemzetközi finanszírozási lehetőségektől elvágták magukat, tehát nem volt más választás. Nem a, arról van szó, hogy erényt csinálunk a szükségből, de ez szükségszerű lépés volt. Tehát gyakorlatilag itt nem egy központi jelentőségű kérdésről van szó még akkor sem, hogyha azt fogalmazzuk meg, hogy a megszorításokat részben folytatni kell, ott, ahol magas az adósságállomány. Tehát azt mondjuk, hogy igen, folytatni kell, de közben az állami beruházások folyanak. És ez valami, ez egy kicsit eltérő dolog. Gyakorlatilag elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Tehát, mint említettem, nem szeretnék minden nagyon fontos hozzászólásra egyenként kitérni, de ami elhangzott, azt én feljegyeztem. És igyekszem híven visszatükröztetni ezeket a szempontokat a jelentés végső változatában. Elnök, köszönöm szépen! Mielőtt lezárnánk ezt a kérdéskört, néhány észrevételt jó magam is tennék. a gazdaságpolitika tartalmi vonaláról, illetve eljárás értelemben. Az előadó úr által említett szempont valóban nagyon fontos. Mert talán nem vágnak teljesen egybe a helyzet értékeléseink az utóbbi évek gazdaságpolitikája témában. De valamiféle középvonalas konszenzus van kibontakozóban a bizottság és a parlament között a tekintetben, hogy a gazdaságpolitika, illetve a fiskális politikai szempontból az EMU helyzetét mi fejlesztené, mi javítaná. Például eh, kontraciklikus gazdaságpolitika, illetve beruházások bővítése, fiskális fegyelem mellett. Tehát más árnyalatokkal fogalmazunk meg dolgokat, más szavakkal, de nagyon hasonlít, amit mondunk. Az Európai Bizottság fiskálisan semleges megoldásokat igyekszik kidolgozni, és emögött egy olyan kísérlet húzódik meg, hogy az euróvezetben egy közös fiskális tér alakuljon ki, és ez a Juncker tervben is megjelenik, illetve itt a parlamentben is egy olyan szakpolitikai együttest igyekszünk kialakítani, amely a növekedést és a stabilitást egyszerre segíti. Tehát ezt a vitát ennek jegyében folytathatjuk majd. Ezt a makrogazdasági elemet beépítve a jelentésbe. Aztán egy intézmény, illetve módszertani észrevételt tennék. Nagyon érdekes volt az a felvetés, hogy az egyik oldalon be akarjuk tartani a szabályokat, illetve a CRM-et szeretnénk a gyakorlatban érvényesíteni. A másik oldalon pedig valahogy azt is el kéne érni, ahogy a német kolléga utalt erre, hogy ne kontraproduktív, hanem valóban segítő jellegű ajánlások szülessenek. És Németország versenyképessége részben annak köszönhető most, hogy Németország egyes pontokon intelligensen eltért úgymond az ország specifikus ajánlásoktól. Tehát én nem értek azzal egyet, hogy ez egy általános tanulság lenne mindenki számára, hanem egy pozitív visszajelzést kellene adnunk az Európai Bizottságnak arról, hogy az euróvezetre vonatkozó ajánlások, illetve a tagállam specifikus ajánlások körforgása hogyan tud még hatékonyabbá válni. Tehát az lenne a cél, hogy itt egy valódi demokratikus folyamatban kristályosodjanak ki ezek a szempontok a nemzeti parlamenti részvétellel, európai parlamenti részvétellel és a bizottsággal való közös munkában. Ez a vita a szemeszter folyamatáról, illetve hogy hogyan lehet hatékonyabb, áramvonalasabbá tenni, és a rozáti jelentés, valamint a jövőbeni jelentés szintén azzal foglalkozik, hogy legyünk ambíciózusak. Határozzuk meg azokat a módszereket, amelyek javítják az együttműködésünket, hogy egyfajta szövetséget tudjunk létrehozni a szemeszterek ciklusában. A ciklus mind a két részében. És közösen meg kell találnunk annak a módját, hogyan tudunk megállapodni a bizottságnak adott visszajelzésekben, illetve az éves növekedési eh, jelentést hogyan állítsa össze az Európai Bizottság, illetve az euró övezet és a tagállamokra vonatkozó ajánlások eh, kidolgozásában mi lenne a megfelelő megközelítés. Itt már nem is csak áramvonalasításról van szó, hanem tulajdonképpen egybehangzó iránymutatásokat kellene arra nézve adni, hogy EU szinten a konvergencia célok hogyan értékelendők, illetve a nemzeti parlamentek mozgás tere hogyan alakuljon a végrehajtásban. Ez egy további eleme a közös gondolkodásunknak, az együttműködésünknek. A szemeszter áramvonalasítása arra mindenképpen jó lenne, hogy megalapozzuk a demokratikus vitát, illetve a különböző fázisok demokratikus vizsgálatát. És ez a szemeszter gazdaságpolitikai tartalmát is érdemben javítaná. Ennek fényében nagyon köszönöm a hozzászólásokat, az észrevételeket a vita során, az eszmecsere során. A jelentés végleges szövegében, Darius, valóban fontos, hogy megjelenjenek az itt elhangzottak, és hogy az idei szemeszter a szélesebb összefüggésű e, EMU irányítás felé mutató reformokra is pozitívan hassanak. Tehát közvetlenebb és konkrétabb visszajelzésekre is számíthatunk, azt gondolom a következőkben a jelentés szövegét illetően. Nagyon köszönöm az eszmecserét, a hozzászólásokat, és ezennel lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm. We give, we make a two minutes, three minutes Két-három perces szünetet tartunk, hogy egy kicsit átrendezhessük az ülés rendjét. Elnézést, Bukhát, de azt hiszem, hogy még nem vagyunk nagyon kifutva az időből. Na na. Okay, sure. Thank you. Okay. I, I sorry, I, we need to start. Elnézést kérek, megkérek mindenkit, hogy engedje meg, hogy megkezdhetjük a következő napi rendi pont tárgyalását. Ez is nagyon fontos pont. Ezért megkérek mindenkit, aki elszándékozza hagyni a termet, hogy ezt tegye meg most, és folytassa a beszélgetést a termen kívül we need to do. You, you can stay if you, I mean... Természetesen, ha valaki maradni szeretne, azt is megteheti, szívesen látjuk önöket a bals jelentés vitája alatt is, de szeretnénk folytatni a munkát viszonylagos nyugalomban. Jó, tehát a 14. napi rendi ponthoz érkeztünk a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről, kihívásokról lesz szó, arról, hogy hogy lehet hajtékonyabb a tőkepiaci unió felé vezető út és a pénzügyi szabályozás. Tehát a pénzügyi szolgáltatásokról, a, kap, a tökeunióról van szó, a bizottság is meghirdette, hogy ez a, ennek a kialakítása a célja, és ezért fontos, hogy a bizottság felé mi is jutassuk el a véleményünket. Ezt egy saját kezdeményezésű jelentés eszközével fogjuk megtenni. Bucher, Bukhár Bálc a jelentéstevő, már is megadom neki a szót, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tervezet nagy kihívást állít elénk, mégpedig azt, hogy ellenőrizzük a jogalkotás hatásait, tehát nem, és mégpedig nem csak a, a ex ante, hanem ex post jelleggel is. Az elmúlt években a pénzügyi piacokra vonatkozó jogalkotás, jogszabályok terén nagy változtatásokat kellett tennünk, és az én frakcióm is szeretne ráhatni arra, hogy a felülvizsgálatok, illetve az új jogalkotás során milyen úton folyik majd ez a munka. Ez most egy kezdeményezés lesz. A tőkepiaci unió célja ugye az, hogy a befektetések és a stabil növekedés előtt álló akadályokat lebontsa. Lehet-e, el lehet ezt érni minden pénzügyi piaci szektorban? tudjuk, hogy egymással összefüggenek a különböző jogszabályok, ugye, de különböző intenzitással vonatkoznak és hatnak a különböző pénzügyi szereplőkre, és a, ez, a szereplők nagyon sokban különböznek egymástól az üzleti modell, a méret és a hatékonyság szempontjából is. A, ö, az egész szektorban fontos a javítás, ahogy ezt már a szakbizottságunkon belül az elmúlt év során megállapítottuk. Ne, nem elemezzük külön az irányelveket, illetve a rendeleteket, egyszerűen egy átfogó átértékelésre van szükség, minden pénzügyi ágazatot érintő átgondolására a jogszabályoknak, illetve hogy milyen hatással vannak ezek a reálgazdaságra. A KKV-k finanszírozásáról nagyon sokat beszélünk mostanában, és jogos is, hogy ezt tesszük nagyon sokszor nem jutnak finanszírozáshoz, mindenhonnan ezt halljuk. A kérdés az, hogy valóban konkrétan hol hiányzik legjobban, és hogy honnan lehet megszerezni a finanszírozást. A, pénz, a tőkepiacra alapozott beruházások, illetve finanszírozás biztos az első lépés, és először is a már létező finanszírozási csatornákat kell erre alkalmaznunk. Itt van mindjárt az első eh, javaslat. Ezen kívül tehát meg kell nézni, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok mennyire tudják támogatni a KKV-k érdekeit, mennyire tudják a befektetőket támogatni. Azt tudjuk, hogy a határokon átnyúló befektetések előtt még mindig nagyon nagy akadályok vannak. A pénzügyi intézmények belső piaca ugyan alakulóban van, de a befektetők piaca még nem alakult ki. Ezért nem csak európai perspektívából kell ezt megnézni, hanem azt, azt is meg kell nézni, hogy nemzetközi versenyt kell folytatnunk, és nemzetközi feladatai is vannak az európai intézményeknek. A globális képességünket meg kell tudjuk őrizni. A pénzügypiaciért felelős bizottság kijelentette, hogy átfogó át, átfogóan ellenőrizni kell, mégpedig összesítve kell ellenőrizni a ezeket a törvényeket, jogszabályokat, és ez nagyon jól illeszkedik a bizottságnak a jobb szabályozásért folytatott törekvéseihez is. Biztosan több szintű a szabályozás, és a többszintűség további akadályokat, illetve kihívásokat állít elénk ugyanakkor nagyon nehéz az arányosság, valamint a koherencia megtartása az ilyen rendszereken belül. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy a különböző időterveket is nehéz ebben a helyzetben megtartani. A bizottság és az európai hat, felügyelő hatóságok kötelessége, hogy ezt megtegye, és a a végrehajtási, valamint a jogalkotási folyamat ebből a szempontból sokkal átláthatóbb kell, hogy legyen. Ez a mi feladatunk is az átértékelés nem jelenti azt, hogy le kell állítani a jelenleg, jelenleg érvényes jogszabályok betartását, és ez vonatkozik a technikai standardokra is. Én azt javaslom, hogy a bizottság hatástanulmányt készítsen a jövő év végéig. Nagyon sokat tettünk azért, hogy az elmúlt év során megerősítsük a pénzügyi piacokat, ezt ezre, erre a sikerre kell most építenünk, és sokkal célzottabb szabályozást, sokkal hatékonyabb, eredményes szabályozást kell kialakítani. Ez a célunk. Köszönöm szépen a jelentéstervezet során végzett munkámhoz a különböző hozzájárulásokat, az árnyékelandó e-, előadókét, ugyanúgy, mint a titkárságét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőt. Először a szocialisták nevében Paul Tang tud hozzászólni 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is azt a nagyon érdekes jelentést, amely megmutatja, hogy teljes mértékben átlátja és jól érti a, fin- a pénzügyi szektort is, és a parlament jogalkotási folyamatait is. Ugye volt egy szabályozási, nagyon gyorsan elvégzett szabályozási feladathullám, ezután talán nagyon jó egy kis számvetés, és mert jó, ha megnézzük, hogy hogy tudunk tovább haladni, milyen úton menjünk tovább nem csak mi gondolunk erre, mások is így gondolják. A pénzügyi jogszabályok minősége a pénzügyi ágazat működésétől függ. Ugye azt nem állíthatjuk, hogy maga a pénzügypiacok szabályozása magában mindenre elég. A pénzügyi szektornak szolgálnia kell a reálgazdaságot, mindenkinek ez az érdeke. A pénzügyi ágazat jelenlegi helyzetében ezt ugyanakkor nagyon nehéz meg elérni. Látjuk, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak a cégek között is, látjuk, hogy a KKV-k nincsenek egyenlő helyzetben, látjuk, hogy a a, a multik milyen előnyökkel rendelkeznek, aztán, hogy milyen nagy különbségek vannak a kisméretű, nagyméretű bankok között, sőt a különböző országok bankjai között. Azon kívül azt is látjuk, hogy a különböző tőketípusok, például a kockázati tőke, vagy a másfajta tőké közötti különbségek milyen nagyok, és hogy nem mindegyik kép, nem mindegyik cég képes ellenállni a különböző gazdasági sok hatásoknak. Emiatt. Amikor megpróbálunk erre megoldást találni, akkor először nagyon alaposan elemezni kell a, az európai pénzügyi piacot, a bankoktól kezdve a tőkepiacokig. Látjuk akkor, hogy milyen széttöredezett ez a piac, és hogy mennyi akadály áll előtte, és a megfelelő működése előtt. A számvetés ideje tehát eljött, és nagyon várom az ezzel kapcsolatos vitát. Már nyári szünet előtt elkezdtük ugyanezt a vitát, most olyan módon kell ezt lefolytatni, hogy ezeket az egyenlőstlenségeket e, e, megszüntessük, annak érdekében, hogy ez a szektor mindenki e, javára tudja kifejteni a működését. Nagyon ígéretes, érdekes lehetőségek vannak, különösen a KKV-k szempontjából. Lehetőség van arra, hogy egységesítsük a tájékoztatást, az elszámolást, a különböző eredménytáblákat, biztos, biztosítsuk a könnyebb hozzáférést a finanszírozáshoz. Azon kívül a bankunió te, kiteljesítése is fontos, hiszen még mindig nagy különbségek vannak a bankok között. A bankunió kiteljesítése aztán az egyenlőtlenségek megszüntetésében is segíteni fog. És nem csak egy, hanem akár két lépésenként is kellene haladni az egységes biztosítási rendszer kialakítása során is szeretnénk, hogyha jobban teljesítenénk azon a téren is, hogy az értékpapírosítási eszközökbe új életet lehelünk, bár közben az elmúlt években levont következtetéseket sem szabad elfelejtenünk. Például a központi adattár kérdése fontos itt, hiszen egy ilyen adattár megengedni a jobb szabályalkotóknak és a felügyeleti hatóságoknak is, hogy kiderítsék, milyen kockázatokat rejt magában az ágazat. És befejezésképpen vannak olyan lehetőségek is, amelyeket mi magunk is megtekintettük már, de az Európai Bizottság is megtekintett, a befektetők kell kapcsolatos garanciák, illetve a különböző holding, a holdingok megadóztatásával kapcsolatos helyzet mennyire megbonyolítja a helyzetet. Itt még mindig nagyon sok lehetőséget meg lehet vizsgálni. Elnök, köszönöm szépen, Kate Swinburne a szó. Köszönöm szépen, én is köszönöm, őszintén köszönöm a jelentéstevő kiváló munkáját. Azokra a területekre koncentrál, amelyek valóban fontosan átekintendő területek az elmúlt évek jogalkotása szempontjából. A módosítóimat nem meglepő módon arra fogom koncentrálni, ami az emírről szóló rész, különösen a jelenlegi felülvizsgálat szempontjából fontos ez számomra. A következő területekre fogok koncentrálni. A jelentéstevő már megemlítette a KKV-kkal kapcsolatos arányossági kérdéseket, illetve azt, hogy legyen egy megfelelő harmadik országokra vonatkozó rendszert, és hogy különösen a jelentéstétel egységesítése szerepeljen a jelentésben. 2020 ban már beszéltünk erről, és akkor nagyon sok konfliktust szült. Azt hittük, hogy egyszerű lesz, de gyakorlatban rengeteg különböző Jelentés tételi kötelezettség van a különböző irányelveknek megfelelően a különböző nagyobb jogszabály joghatóságok területén azt szerettük volna, hogyha a felügyeleti szervek lát, számára láthatóvá tesszük a különböző szereplők közötti összefüggéseket, de hogyha ezt túlságosan túlbonyolítjuk, akkor ez nem fogja szolgálni a kitűzött célokat. A luxemburgi pénzügyminiszterek múlt heti kijelentése alapján már afelé mozdultunk el, hogy egy hatalmas adattemetőt alakítunk ki az adattárak csak akkor fognak működni, hogyha egységesen teremtjük meg őket, és hogyha a régiókon, külön, régiókon kívül érvényes, specifikus adatokat nem fogjuk bele, belejük foglalni. Mindenképpen a jelentés tételem belül a nem pénzügyi területen működő szerződő feleket is ki kell hagynunk ebből az adattárból, hiszen nagyon sokszor olyan, sok, olyan értelmezési eltérések vannak, amelyek aztán szintén bonyolítják az együttműködést a különböző pénzügyi szereplők között. Balc úr ezt szinten megemlítette már a jelentésben. A tőkeuniónak nem csak a nagy projektekkel kell foglalkoznia, mint az értékpapírosítás, hanem a kisebbekkel is, amelyek a KKV-k számára is lehetővé teszik a részvételt, és a KKV-k igényeit jobban ki tudják elégíteni. Nagyon kevés gyakorlati példája van annak, hogy a trialógusokon keresztül a parlament képes volt ezt végrehajtani. Nincs szükséges ugyanis arra, hogy ki, kiskapuk alakuljanak ki, hogyha megfelelőképpen felügyeljük a rende, rendszert. A korábbi jogszabályok alap túlságosan szigorúak voltak, ezen változtatni kell. A bizottság a második szintű jogszabályokat egész más megközelítéssel kezeli, mint ahogy azt a parlament elképzelte, például olyan területeken, mint a MIFID. A 290-es, illetve 91-es cikk alapján fogadták pedig el ezeket, és a parlament egészen másképpen képzeli el ezt, a MIFID-del kapcsolatos aktusokat a tagállamoknak továbbítják, és azokat különböző szakaszokban valósítják meg. Az RTS-szel kapcsolatban az ESMA fogja majd kiadni a delegált aktusokat, legalábbis ezt az információt kaptuk, de egyelőre ezek nincsenek, és nagyon kellemetlen meglepetés lehet majd, amikor végre a, a normák megjelennek plegykák, híresztelések vannak magas szintű dokumentumokról, de hogyha már végül megjelennek a hónap végén az ezzel kapcsolatos dokumentumok, az sok, sokaknak nagy meglepetést fog jelenteni. Nem szeretnénk, hogyha ilyen helyzet alakulnak ki. A szabálykönyv kialakítása is nagyon fontos a felügyeleti hatóságok számára. Elnök megszakítja a felszólalót. Köszönöm szépen, ennél többet most nem mondhat. Péter Jetsz, adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a jelentést. Átfogó, kiegyensúlyozott jelentés. Örülök neki, hogy ennyire koncentrál a KKV-kra. És szeretném aláhúzni azt, hogy minden összevont hatástanulmány a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését is elemez, e, e, köteles elemezni. Az EU-n belüli pénzügyi szektor szerepe fontos, és az ázsiai fejlődő piacokra sem is, is gondolnunk kell. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabály áramonalasítása nagyon fontos annak érdekében, hogy az Unió a pénzügyi, globális pénzügyi piac vezető szereplője maradhasson. A 24-es, 25-ös cikkben utalást látunk az ekvivalencia kérdésére, a harmadik országokra vonatkozó ekvivalencia és egy koherens keret termelő kell, hogy megteremtődjön, az Alde kollégáim és én Hill bizottság biztosnak írtunk egy levelet. Ő úgy gondolja, hogy az ekvivalenciával, ekvivalenciával kapcsolatban nehéz közös követelményrendszert kialakítani, de mi úgy gondoljuk, hogy mégis meg kell próbálni harmonizálni az ekvivalencia keretet a különböző területek között, és úgy gondolom, hogy helyes felszólítani a bizottságot ezen jelentés eszközével is, hogy ezt megtegye. Várom a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel folytatott együttműködést az elkövetkezendő hetekben. Thank you, uh, Fabio De Masi. Fabio De Masi. Köszönöm szépen Balc jelentéstevőnek az első változatot, és elnézést, hogy nem tudtam jelen lenni a teljes vitán. A frakciónk nevében még néhány dolgot el kellett intéznem. Bizonyos szempontokban támogatjuk a jelentést, a jelenlegi pénzpiaci szabályozással kapcsolatos javaslatot észszerűnek tartjuk, ugyanakkor viszont a hiányosságokra is oda kell figyelni, a joghézagokra, tehát nem szabad, hogy mindent ki gyomláljunk belőle. Másodszor sorban azt is helyesnek tartjuk, mint ahogy a jelentés is megállapítja, hogy vannak átfedések, eléggé bonyolult a pénzpiaci szabályozás. De ez mondjuk abból fakad, hogy a pénzpiacok is egyre bonyolultabbáká váltak, éppen ezért, tehát arra kell törekedni, hogy a szabályozás bonyolultságán valahogy enyhítsünk. És a pénzügyi stabilitást kell prioritásként kitűzni, a jobb szabályozással kapcsolatos megközelítés komoly kockázatokkal is jár, ugyanis vannak olyan hiányosságok, amelyeket esetleg a tisztviselők figyelmen kívül hagynak, viszont ezek milyen kockázatokat rejtenek magukban. tehát arra is oda kell figyelni, hogy a túlszabályzással ne, jelen, ne teremtsünk fölösleges administratív terheket. Az eddig piac, pénzpiaci szabályozás elsősorban a mikroszintre összpontosított, tehát a mérleg kitettségeket vizsgálta, vagy szabályozta a bankok esetében, de ami a rendszer szintű kockázatokat illeti, ott elmaradt a szabályozás, és ez egyébként összefügg a tőkepiaci unióval is. Ismert az álláspontom, én meglehetősen szkeptikus vagyok a e, tőkepiaci e, eszközökkel kapcsolatosan. A rendszerünk e, meglehetősen bankcentrikus, aminek vannak előnyei, ami a biztonságot, illetve a konjunkturális finanszírozást illeti, ez egy valós probléma. Itt nem arról van szó, hogy finanszírozás nem áll rendelkezésre. A Financial Times ban például megjelent egy cikk a Siemensről, szerint a Siemensnek nem az a baja, hogy nem jut kellő finanszírozáshoz, hanem hogy nincs megfelelő kereslete a beruházások iránt. Tehát a keresletet kell stabilizálni, és úgy gondolom, hogy a versenyképesség, mint gyakran hangoztatott fogalom a pénzügyi szektorban mindenféleképpen óvatosságra kell, hogy intsen eh, minket, ugyanis ez magában nem lehet eh, cél, a decentralizált finanszírozási rendszernek a bankszektorban megvannak az előnyei, például Németországban a takarékpénzárak elég jól kilábaltak a válságból, és végezetül van egy olyan szempont, amiről meg vagyok győződve, és ezt a delegált és a végrehajtási jog, a jogi aktusokkal függ össze, ezekre azért oda kell figyelni, hogy ne csúszanak ki bizonyos jogalkotások a kezünkből. Köszönöm szépen, Sven Gigold. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Bokhard Balcnak a jelentést. Néhány pontot szeretnék említeni, amit mi is támogatunk. Az arányosság ellenőrzést mindenféleképpen el kell végezni minden joga, jogszabály kapcsán. A pénzpiaci szabályozásnál el kell kerülni minden nem kívánatos mellékhatást, ugyanis bizonyos szabályozások vagy a felügyeleti szabályok egyes esetekben túl sok terhet rónak a szereplőkre és ezek nyilván nem vágnak egybe az eredeti szándékokkal. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy a jogszabályokban vannak-e olyan fix pontok, amelyek az arányosságot biztosítják. Ami pedig a relationship banking értékelését illeti, az azonos kockázatokat azonosan kell szabályozni. Kate Swinbanhez csatlakoznék én is. Meg kell vizsgálni, hogy a demokratikus jogaink mennyiben érvényesülnek a jogszabályokban. Nem szabad, hogy itt túlzásokba esünk. És a jogszabályokat több dimenzióban is egy kicsikét fel kéne, vagy meg kéne erősíteni. A szocialista megjegyzéssel egyetértek, Elértük-e, hogy a pénzügyi rendszer inkább a reálgazdaságot szolgálja most, mint tette korábban, és a beruházók ebben milyen szerepet játszanak? Mi úgy gondoljuk, hogy meglehetősen barokos a szabályozási rendszer, ez költséges, a reálgazdaság számára és a beruházók, a befektetők számára is, akik inkább egy olyan pénzügyi rendszert szeretnének látni, ami valóban a reálgazdaságot segíti. Nem engedhetünk meg egy olyan pénzpiaci rendszert, ahol a túlfizetett banki és biztosító vagy felügyeleti tornyokban üldögélők óriási pénzeket tegyenek zsebre, miközben nem szolgálják az eredeti célt. És tehát még egyszer a szabályzás nagyon bonyolult, összetett, alig lehet áttekinteni, és olyan javaslatokat fogunk letenni, hogy hogyan tudunk rendet teremteni ezen a területen. Egyfajta kézikönyvet kéne készíteni a pénzpiaci szabályozásra vonatkozóan, mint ahogy történt ez a fogyasztóvédelem területén. A shadow banking, az árnyék bankok kérdésével is foglalkoztunk. Itt vannak olyan szereplők, amelyek hasonló kockázati profillal rendelkeznek. A bizottság hogyan kívánja szabályozni az ilyen árnyék banki tevékenységeket. Erre vannak példák, amiket meg lehet vizsgálni. Ami pedig a belső piacot és annak szabályozását illeti. A tőkepiac szabályozása lazább a válságot követően. Ezek részben olyan intézkedésekkel jártak, amelyek indokoltak, mások kevésbé. Tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan működhetne jobban a tőkepiac az egységes valutával. A tőkepiac nagyon koncentrált, a hitel minősítők igen koncentráltak, és egyfajta piaci fölényre tettek szert. És mindenütt, mind, a piac minden szegmensében valódi versenyt akarunk, azokat a szegmenseket kell megvizsgálni, ahol ezt el lehet érni. És végezetül pedig egy nagyon fontos kérdés számunkra a fenntartható beruházások támogatása, nevezetesen oly módon, hogy ökológiailag is bizonyítható legyen, hogy a tőke a jövőt szolgáló ágazatokba áramlik, és ezzel egyértelmű jelzést adhatunk a piacra, a piac felé is. Várom a további együttműködést. Köszönöm szépen. Steven Wolf. Elnézést, elnök úr. Köszönöm. A zöld könyv, ami a tőkepiaci unióról szól, a bizottság úgy fogalmaz, hogy ez Európa prioritása, ez az Európai Unió prioritása, a növekedést és a munkahelyteremtést szolgálja infrastruktúra beruházások ösztönzésével. Ezzel egyetértek. A megoldás egy tőkepiaci unió, ami biztosíthatja a tőkét. Ugyanakkor viszont az is szerepel benne, hogy az integrált tőkepiaci unió többek között egyelőre a fragmentált piacokkal küzd, a KKV-k hiányos finanszírozásával, a megtakarítások csak korlátozottan finanszíroznak beruházásokat, különösen ami hosszú lejárat, vagy illetve a hosszabb távú beruházásokat illeti. Az Egyesült Államokban a középméretű vállalkozások ötször annyi finanszírozást élveznek, mint az EU-ban. Elolvastam a jelentést, és most csak az elsődleges megjegyzéseimet osztom meg a kollégákkal. Nekem ugyan vannak tapasztalatom a tőkepiacsal kapcsolatosan, de ha ennek megnézem a szakmai vonatkozásait, az Egyesült Államokkal való összehasonlítás szerintem hibás szándék ezen a ponton. Európa számos csodás országból áll, az Egyesült Államok viszont egy ország, egy nemzeti identitással, egyfajta szabályozó rendszerrel. És ha ezt akarjuk alkalmazni, akkor ki kell mondani az embereknek is, hogy ilyen Egyesült Államok szerű struktúrára törekszünk. Másodszorban az itt javasolt megoldás az nem feltétlenül a KKV-k érdekeit szolgálják, nyilván már most is fordulhatnak a bankokhoz, vajni kevés eséllyel. Az európai vállalatokban történő befektetéseket nem az indokolja, hogy azok olyan jó befektetések, hanem hogy a beruházások szétterítése sokkal bonyolultabb. Tehát ezek a megoldások igazából nem jelentenek valós megoldást a tőkepiaci unióra. A javaslatok, amiket most csak itt megszellőztettünk, tehát nehézkesek a kkv számára, és a német takarékbank szövetség elnökét idézném, aki azt mondta, hogy ezek veszteséges beruházások, és egyébként a KKV-k sem tudnak növekedni, ugyanis a vállalati kötvények 10 millió alatt egyáltalán nem lukratív befektetések, különösen intézményi befektetők számára. Úgyhogy már most egyfajta szétválást látunk, ami a tőkepiaci unió és a KKV-k viszonyát illeti. Ezen kívül az egyik eh, része a jelentésnek, illetve a munkaanyagnak a lakossági beruházásokat akadályozó tényezőkről szól. És itt most nem a betétekre gondolok, a bankbetétekre, amelyek viszonylag eh, biztonságosak, kivéve Ciprus, hanem olyan beruházásokra törekszünk, ami az értékpapírosítást teszik lehetővé. És ez tulajdonképpen az az egyik tényező, ami miatt a válság során rengetegen veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni. És ha növeljük a tőkeköltséget, a tőke követelményeket, a szabályozásokat, akkor ezek eretentő hatással lesznek a KKV-kra. Olyan keretet kell teremtenünk, amiben az átlagpolgár kockázatát visszafogjuk. Tehát ezeket a megjegyzéseket kívántam elmondani. Very much, uh, Barbara Kappel. Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez mögött a meglehetősen hosszadalmas jelentés Szerintem egy nagyon fontos jelentés húzódik meg a szolgáltatási szektor szempontjából. A jogszabály alkotási javaslat, ami az ex ante és az ex post felülvizsgálatot illeti, szerintem egy nagyon fontos lépés lenne, köszönöm ezt a jelentéstevőnek. A négypárti koordinátor támogatja ezt a jelentést, ugyanis ez rendkívül fontos. Mennyire komolyan veszi a jobb szabályozás kérdését a jelentéstevő, már a bizottság alelnöke erről szólt, amelyek felvázolják a további lépéseket ezen a területen, ezeket mindenféleképpen támogatni kell, Például gondolok itt konkrétan az egységesség és a koherencia éves felülvizsgálatára, vagy az arányosság éves felülvizsgálatára a KKV-k esetében különösen, illetve egy öt éves kvantitatív és kvalitatív értékelésre. Szerintem ez nagyon fontos, és ennek az időszerűségét sem lehet túlbecsülni. A bizottságnak egy hatás tanulmányt, vizsgálatot is el kell készíteni, ami szintén fontos. A piac minden szektorát, minden ágazatát meg kell vizsgálni, erről már többször hallottunk, ez ugyanis egy nagyon összetett és gyakorlatilag áttekinthetetlen szektor, és ez különösen azért fontos, hiszen a reál gazdaságra is nagyon fontosak a kihatásai ha az USA-val végzünk el összehasonlítást, a KKV-k ötször annyi finanszírozáshoz jutnak, mint az Európai Unióban. 2008 és 2014-es időszakról beszélünk, tehát összesen 90 milliárddal többet kaptak, mint az Európai Uniós KKV-k. Tehát ebből a szempontból is nagyon fontos a kihatásokat megvizsgálni, és hogy milyen csatornákon lehet finanszírozáshoz juttatni a reál gazdaságot. És ez a jelentésből is kitűnik. A cél a hatékonyság javítása, a rendszeren belül, a szabályozáson belül, ami a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a globális versenyképességet szolgálja. Ez utóbbi azért is fontos, mert az európai pénzintézetek a nemzetközi szinten méretik meg magukat, és ott kell, hogy megállják a helyiket a versenyben de természetesen a pénzügyi stabilitásról sem lehet megfegedni, és remélem, hogy a jelentést széles körű támogatás fogja övezni. Elnök, köszönöm szépen. Még három hozzászólás van a spontán hozzászólások keretében, és én kérem a kollégákat, hogy egy, illetve másfél percre szorítkozzanak, hiszen már az időnkön túl léptünk. és most átadom az elnöki széket a kollégának, hiszen máshova szólít a kötelesség. Dina Gills, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek, én is támogatom a legtöbb következtetést a jelentésből. Én azt hiszem, hogy mindenféleképpen konzisztenciára és átláthatóságra van szükség a pénzügyi szabályozók erdejében. Azt hiszem, hogy az az általános vélekedés, és a pénzügyi szektor képviselőivel többször találkoztam ez ügyben, hogy most a, ez a fajta leltár készítés a szabályozások visszaszorítását jelentené. Ez nem így van, inkább a finomításról van szó, tehát ezt az üzenetet kell kifelé közvetíteni. Vannak bizonyos fenntartásaim az éves ellenőrzésekkel kapcsolatosan. Nem tudom, hogy ennek mi a gyakorlati haszna. Az ötlet érdekes, amit érdemes lenne még tovább körüljárni a már meglévő jogszabályok végrehajtására, teljes körű végrehajtására kell összpontosítani, nem tudom, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, ebben várom a tanácsokat, hiszen ez az a probléma, ami gyakorlatilag megakadályozzák a kkv finanszírozáshoz való jutását. Hökmák úr. Wolf úr észrevételért annyiban kommentálnám, hogy amikor Korbin urat nagy-Britannia miniszterelnökévé választják, illetve az Európai Unió vezetője is lesz, na majd akkor fogják bevezetni ezeket a rendelkezéseket. Aztán az előadónak tolmácsolják gratulációimat, nem csak azért, mert ö, koordinátorunk, hanem mert egyetértek a következtetéseivel, sőt kiegészíteném azt gondolom jól elemzi a makrogazdasági szemszögből a helyzetet. Hogyha a pénzpiacok az Európában szükséges beruházásokat meg tudnák finanszírozni, hiszen nagyon sok jogszabály pont az ellenkező hatást váltotta ki, jó vagy rossz értelemben, mert volt egy időszak, amikor túl könnyű volt hitelhez jutni, most viszont túl nehézé tettük a szabályainkkal. Tehát azt értük el, hogy jóból is megárthat a sok. Ez a sok jó, ez most rosszá vált, és vissza kell magunkat fogni, vagy mi a teendő. A pénzpiacok stabilitása igazából növekedés függő. És az Unióban igenis vannak jól működő tőkepiacok. Öt másodperccel túléptem az időmet. Itt a szakbizottságban azt gondolom ez szokatlanul szép teljesítni. Szerintem félreértés övezi, hogy mihez képes számítjuk azt a, az öt percet, amiről beszéltem, úgyhogy most rövidíteni kell a spontán hozzászólásokat, analízet. Márk úr magabiztos hangütése engem örömmel tölt el, hogy jelöltünk megnyerni a következő brit választásokat. A tőkepiaci unió tulajdonképpen az egyik fő oka annak, hogy Nagy-Britannia egyáltalában hajlandó bent maradni az unióban. Hálásan köszönöm az előadónak a számos hasznos megállapítást a jelentésben ami a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendeletet illeti, a szövegrészből én nagyon hiányolom az átláthatóságot, és remélem, hogy ő is felismeri majd előadóként, hogy a piacokba vetett bizalom, illetve a közvélemény szempontjából is alapvető jelentőségű kérdésről van szó, és ezért kell hatékonyan szavatolnunk. Tehát nem láttam a mostani szövegben erre való kitételt, de szeretnék benne látni. Aztán ami a KKV-kat illet, illetve a szabályozás módosítások hogyan alakítják a KKV-k helyzetét. A vállalkozások tevékenységét általánosságban támogatjuk, ugyanakkor a KKV-k nem feltétlenül felkészültek a beruházásokra, tehát szükség van e, nagy európai programja, úgyhogy ehhez mi is csatlakozunk. Köszönöm. Burkhard Bác úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm minden kollégámnak a megjegyzéseket. Attól függetlenül, hogy pozitívak vagy egy kicsit vitat, vitatárgyát képezőnek tarthatóak. Sok mindenre szeretnék reagálni, azt tudom, hogy időhiány van, ezért megpróbáltam a legfontosabbakat aláhúzni. Annelize Doc az átláthatóságot említette, ezen dolgoznunk kell. Még igaz, a bevezetőmben már mondtam, hogy számomra ez mennyire fontos jelentőségű, ezzel tehát nem lesz probléma. Ezt bele fogjuk építeni a szövegbe. Több kollégám említette a KKV-k szerepét, igényeit. Én azt hiszem, hogy ebben a jelentésben is meg, megérdemlik különös figyelmünket. A kis projektek, kis témák kérdését és a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését, ahogy Petter Jezs is mondta, központi kérdésként kell kezelnünk, és ilyen szerepet kell, hogy kapjanak ezek a jelentésben is. Poltánggal egyetértek abban, hogy nagyon fontos mérleget vonni számomra. Az is világos, ahogy ezt valaki aztán meg is említette, hogy talán Nina G. volt az, hogy itt inkább finom hangolásról van szó, nem arról van szó, hogy megpróbáljuk a szabályozást gyengíteni, nem akarunk deregulálni. Tehát megnézzük azt, hogy a jogszabályokban, az elmúlt években elfogadott jogszabályokban milyen helyek vannak, ahol egy kicsit finom hangolásra van szükség, ahol ezeket a szövegeket javítani tudjuk. Számomra az is nagyon fontos, hogy jobban kidolgozzuk a delegált, illetve a végrehajtási aktusok ügyét. Én ezt már Demázi kolléga is megemlítette. Ez egy nagyon fontos, nem is kis építőkő ebben az egész rendszerben. Aztán Sven Gigold is említett valamit, az arányosság ellenőrzését. Ez is valóban nagyon fontos a jelentésnek erre is meg kell próbálni összpontosítani. Mivel nagyon komplexek a jogszabályok, talán túlságosan is komplikáltak lettek. Engem különösen egy dolog érdekel, hogy az árnyék bankok, illetve általában véve az árnyék gazdaság kérdésével hogy foglalkozunk, és hogy ezzel kapcsolatban hogy folyik a jogalkotás. Személyesen nekem nagy elvárásaim vannak, hiszen a ciklus alatt ez lesz a legfontosabb téma. Az a fontos, hogy ezen a területen minél jobb jogalkotást tudjunk elérni. Még Wolf kollega megjegyzésére reagálván, az jelentésemben én arról nem szólok, hogy az Európai Unió az USA példáját követve ilyen csoda államszövetség a G szeretne válni. Aki ezt gondolja, az félreért engem. Kedves ott már, ez nem, a, nem ennek a jelentésnek a tá, témája, ezért a kérdésért más szakbizottságok felelősek a parlamenten belül. Még megemlíteném még említenék egy olyan témát, amin, amiről tárgyalni szeretnék. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk nagyon erős kézzel kezelni ezt a dokumentumot, és úgy gondolom, hogy jó minőségű munkát kell, hogy elvárjunk a bizottságtól is a hatástanulmány elkészítése során, és akkor, ha ezt megköveteljük tőlük, akkor nekik is jelzést követ, közvetítünk arról, hogy milyen szintű munkát várunk el, és akkor valószínű, hogy még a ciklus alatt kész lesz ez a hatás tanulmány is. Öt perc alatt ennyit tudtam elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, előadó úr. Felolvasom a következő lépéseket. A módosítások határideje szeptember 24-e október 13 az erről tartott vita, november 9 vagy 10 az ECON szavazás ideje. A következő ECON ülés szeptember 22 9 órakor következik majd. Köszönöm szépen, ezennel ülésünket berekeztem.